Bonjour, la science est ouverte. Hát szép jó napot kívánok mindenkinek. Megnyitom az ülést. Nagy privilégium, hogy itt van az elnökség, mert mindenki, akinek feladata van, más feladata, főleg elnökünk a híres kormányzási csomaggal kell, hogy foglalkozzon. Hát ugye most ugye nem sörről van szó. Hát az első pont a napirendi pontok közül a napirend elfogadása. Van-e valakinek mondani valója? Nincs. Úgyhogy elfogadnak tekintem a napirendet. Másodszorban az elnök nő bejelentése, hát nekem nincs semmi bejelenteni valóm, úgyhogy akkor azonnal meg is kezdhetjük a meghallgatást. a Single Euro Payments Area for Consumers and Enterprises címmel, és üdvözlöm a nyilvános meghallgatáson a Credit Tens és Direct Debit témát. Nyilván ez nagyon fontos projekt, ami nem készpénzes megfelelője az eurónak egyesek szerint, úgyhogy állandó támogatást élvezett az Európai Parlamenttől. Két állásfoglalás is alátámasztja ezt 2009-ben, illetve 2010-ben. Ez aztán meghatározó lépéseket jelentett az elfogadása felé. Úgyhogy üdvözölném is előadajunkat, Gertrud Tumpel Gügeret, aki az ECB tagja, és nem halljuk az elnök asszonyt, sajnos nincs bekapcsolva a mikrofonja. Uh, uh, uh, Tehát kérem, hogy a képviselők már az első rövid megbeszélés követően tegyék fel kérdéseiket az előadásokat követően, és ahogyan is tudja, Tumpel asszony utoljára jön az EP-be, jelenlegi minőségében az Európai Központi Bank végrehajtó bizottságában, úgyhogy kellemes nyugdíjazást kívánok. Azt hiszem, egy férfi követi, hát ez nekem igazán nem tetszik, de hát ez van. És hogy ne vesztegessük tovább az időt, Azonnal át is adom a szót Gertrude Tumpel Gugerel asszonynak, hogy utolsó előadását megtarthassa ebben a funkcióban, de sose lehet tudni, lehet, hogy egyszer majd visszajön valamilyen más feladatkörben. Köszönöm, elnök asszony! Ladies and gentlemen, it's a great pleasure. Nagy öröm számomra, hölgyeim és uraim, hogy a SEPA-ról ismét szólhatok. Csak emlékeztetnék eh, az összefüggésekre. Ez a lakossági bank eh, ágazat eh, nagy részét képviseli 20-30 százaléka a fizetési tranzakcióknak ezen keresztül bonyolódik, és itt versenyképes és fenntartható üzleti modellre törekszünk. Egységes piac még nem alakult itt ki, és figyelembe kell vennünk, hogy a fizetési szolgáltatások óriási átalakulás előtt állnak az elkövetkezendő években. A közelmúlthoz képest további innováció várható, az ügyfelek egyre inkább kényelmes szolgáltatásokat várnak, és a biztonság kérdésével is foglalkozni kell. Ha egy mondandóm lenne a ma délutáni előadásom során, azt mondanám, hogy a SEPA dossziét le kell zárni, összpontosítsunk a hatékonyságra, az innovációra és a biztonságra. A SEPA anyag lezárásához majd még néhány szót fűzök a későbbiekben. Először is örülünk, hogy az elmúlt néhány hónapban előrelépés történt, az Európai Parlament komoly támogatást adott a tavalyi és az elmúlt hónapokban elkészített állásfoglalása révén, illetve véleménye révén, ami nagyon fontos, és segít majd abban, hogy a dolog előre lendüljön. Nézzük, hogy mire van szükség. Több harmonizációs lépést kértünk már a múltban. Az ágazat szerintem nagyon keményen dolgozott és együtt működött az érdekelt felekkel. Öt dolgot sikerült elérni. Megvannak a számlaszám formátumok, az üzenetküldés formátuma, a jóváhagyási rendszer, az infrastruktúra és a közös jogi keret. Ezek komoly eredmények, amiket a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv révén is támogatott a parlament. Ha megnézzük a számokat, a SEPÁ-ra történő átállás még egyelőre alacsony mértékű, Különösen a kis országokban igen jó eredményt figyelhetünk meg Luxemburg, Ciprus, Szlovénia esetében, de Belgium is az egyik élen járó Spanyolországban is komoly előrelépés történt, Finnországban is jók a az események. De figyelembe kell vennünk, hogy a SEPA 31 országot szolgálna, tehát nem csak az eurózónára vonatkozik. Az Egyesült Királyság jóváírási tranzakciói közül 81% már 82% már a SEPA formátumban történik, és Svédországban, Lettországban és Dániában is igen magas az arány. Tehát egyes országok igen sikeresek voltak, és ők már élnek az új szolgáltatás adta lehetőségekkel. A híres vagy elhíresedett IBAN szám, amit a közvélemény is gyakran vitat, Olaszországban az egyetlen azonosító, és ez jól működik. Tehát azt hiszem, hogy nem tekinthető semmiféle csodának az új rendszerre történő átállás. Az elmúlt évek során egy önszabályozási folyamat alakult ki, de hát ennek megvannak a korlátai. Különböző javaslatok és megoldások születtek, de több évbe telt mindez, és a jogszabályok programokat. Azt hiszem, hogy minden érintett fél szükségesnek tartja az átállás kiteljesedéséhez és az átállás időszakának lerövidítéséhez. Nézzük, hogy a bizottság javaslatának mik a főbb elemei. A technikai követelmények, a műszaki követelmények nem vitásak, a határideje az átállásnak a rendelettől számított 12 hónap a jóváírások esetében és 24 hónap a terhelések esetében, habár talán célszerű lenne egy határidő. Ami pedig a az átváltási díjakkal kapcsolatosan Figyelembe kell venni, hogy ezt a kérdést még tisztázni kell, és talán nem lenne megoldás, ha kimaradna a rendeletből ennek szabályozása. Még egy vitatott kérdés, hogy a bizottságnak legyen-e hatásköre a rendelet módosítására. Itt mi a bizottság véleményét osztjuk, nevezetesen, hogy a technikai követelmények tekintetében ha egyes elemek a mellékletekben szerepelnének, akkor a módosítást könnyebben meg lehetne oldani. Mi megjelentettünk egy ECP véleményt egy héttel ezelőtt, az összes részlet ott megtalálható. Mi mindenféleképpen támogatjuk a rendelet megalkotását, és támogatjuk a tartalmát is, nagy részt. Ugyancsak fontos, hogy előrelépés történjen a terhelések esetében, hiszen ez a SEPA projektben egy komoly eredmény volt. A közvetlen terhelések sokkal kényelmesebb szolgáltatásokat jelentenének a legtöbb európai tagállam számára, ahol ez a rendszer még nem működött, ugyanakkor ez egy nagyon biztonságos eszköz is, és jó lenne az interchange kérdését tisztázni, hogy ebben a nagyon fontos fizetési szolgáltatásban a forgalom növekedhessen. Az átállási határidőről már szóltam, a 2013 januárt a jóváírások és a 2014-et a terhelések esetében támogatjuk, és mindenféleképpen fontos lenne elkerülni a jogi vákumot az átmeneti időszakban, amikor esetleg nem lenne szabályozás, ami pedig a bizottság felhatalmazáson alapuló hatáskörét illeti, nagyon fontos, hogy az érdekelt felek is tisztán lássák, hogy a parlament és a tanács is közvetlenül részt vesz a munkában. A nagyértékű fizetési rendszereket szerintem ki kéne hagyni a rendeletből, hosszú távon ugyanis ezek is majd megfelelnek a SEPA követelményenek, de egyelőre ez még túl korai lenne. És lezárásképpen a SEPA rendelet vonatkozó javaslat nagyon fontos az egységes európai piaci projekt szempontjából, nem csak a fizetési szolgáltatások tekintetében, hanem abból a szempontból is, hogy az ágazat versenyképes lehessen, és egy egész Európáról, Európára kiterjedő innovációs projektet lehetővé tegyen, tehát nagyon jó lenne a vitát minél előbb le folytatni, és a határidőket is tisztázni. Merci beaucoup, madame. Nagyon köszönöm, asszonyom. Mint ahogy már említettem, azonnal lehet kérdezni Tumpel asszonytól, akinek el kell mennie, úgyhogy vagy most, vagy soha a kérdések tekintetében Parancsoljon, asszonyom, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Uh, if... Köszönöm szépen, asszonyom. Ha a bizottság felruház minket különböző hatáskörökkel, ön szerint hogy kellene meghallgatni az érintetteket? Ön szerint valamilyen hivatalos testületet kellene létrehozni, hogy most léteznek már, létezik már ez a SZEPA tanács? Ön szerint itt kellene meghallgatni az érintetteket? Ön is említette, hogy nagyon fontos, hogy az illetékes érintetteket meghallgassuk a folyamatok során. És a parlament nem igazán szívesen ruház át hatásköröket itt a házon kívül, jobban szeretjük, ha az megmarad a házon belül. Úgyhogy hogyan működne ez az egész a gyakorlatban, hogy meg lehessen hallgatni az érintetteket, és ö, ö, megfelelően ö, kezelni őket. A SZEPA tanács egy évvel ezelőtt jött létre, és persze ideális fóruma lenne a sziparágak, a hatóságok, a fogyasztóképviselői közötti vitáknak. És nyilván az állami szféra is képviseltethetné magát. Úgyhogy azt hiszem jó lenne, hogyha a tanácshoz fordulnának, és hogyha nyilvánosan konzultációt lehetne itt folytatni, ez nagyon jó fóruma, platformja lenne a vitának. Sajnos nem halljuk az elnök asszonyt. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van, mely a közszektorra vonatkozik. Az a benyomásom támadt, hogy az új rendszer való átállás során a közszektor nem olyan gyorsan állt, állt, állt, állt mint azt korábban sokan várták. Holott az átállásnak éppen az lett volna az értelme, hogy ez megvalósuljon. Vala a helyzet javult, vagy egyes tagállamok között más és más sebességgel áll át a közszektor. Más és más egyes tagállamokban. Egyes országban látunk előrehaladást, úgy tűnik, hogyha egy jól szervezett folyamatot szerveztek nemzeti vagy tagállami vagy helyi SEPA fórumok bekapcsolásával, ott jobban halad. Egyes államok tehát jobban haladnak, és ezek bizonyal hasznát látják ennek. Egészében a közszektor migrációs aránya 14 százalék jelenleg, Belgium, Franciaország, Spanyolország is keményen dolgoznak a közszektor migráláson, úgymond az átállításán az új rendszerbe. Még egy pótkérdés. Nagyvállalatok, mint az EDF, Lionel Szezó, meg a többieket szabadságom alatt kaptam meg a, a számlájukat, és nem tudom a német számlámról átutalni a fizetéseket. Ez lehetetlen. Úgyhogy ez a tapasztalat tovább vizsgálta, hogy miért nem megy ez? Mert a SEPA eh, normákra elég korai szakaszban átállt ez a cég, mert hogy nagyon sok országban ö, vannak alkalmazottak, és ők a hazai számláikat be, nyugodtan be tudják fizetni központilag. Ah, Van-e még valakinek kérdése? Nem? Akkor mondom, nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljött, és a legjobbakat kívánom önnek a jövőre. És talán majd találkozunk még 2014-ig, 2019-ig itt a parlamentben, majd meglátjuk. Nagyon köszönöm, asszonyom. Bon, on va continuer avec... Akkor folytassuk a meghallgatást. A következő előadónk Fili asszony, Anne Fili asszony, az Európai Fogyasztói Szervezet jogi és gazdasági osztályának vezetője, aki a gyakorlati aspektusokra fog rámutatni a fogyasztók szempontjából, majd ezt követően a fejlesztők és szolgáltatók következnek, Gerard Hartzink, aki az Európai Kifizetési Tanács elnöke, illetve a piaci infrastruktúrák ABN AMRO bank vezetője. Aztán Ruth Van Töfer, aki az Európai bankföderációs kifizetési rendezési szakértői csoportja elnöke, majd Narinda Vigyé következik, aki a bankközi kapcsolatok stratégiai vezetője a Crédit Agricole-nál, illetve a globális kifizetési rendszerekért is felelős. Ezt követően második körben vitát folytatunk a képviselők számára, és még egyszer emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogyha egy mód van rá, ne beszéljenek hosszabban, mint amennyit előirányoztunk önöknek. Fili asszonynak 10 perce van, a többieknek 7. Kérem, ezt tartsák tiszteletbe. Anfili asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is talán szeretném a tolmácsoknak elmondani, hogy van egy kis különbség az általam már benyújtott szöveg, illetve az elmondottak között. Először is köszönöm az Ekonnak, az Európai Parlamentnél, hogy az Európai Fogyasztói Szövetség képviselét elhívták ide a szepáról szóró Meghallgatása 50. évfordulónkat fogjuk ünnepelni, hogy már itt vagyunk Brüsszelben, 31 országot képviselünk itt Európában. A fogyasztók érdeke a pénzügyi ö, szolgáltások terén az egyik prioritásunk, és a SZEPA természetesen szintén ide tartozik. A kifizetési egységes piac, az euróban történő kifizetési egységes piac létrehozása ugye 2002-ben indult be, akkor megszűntek a nemzeti valuták, amelyeket most már 32 országban az euró váltott fel. Most egy példát engedjenek meg, hogy megemlítsek, ami rámutat egy kicsit arra, hogy azért még nem olyan simán mennek a dolgok. Az első példa, Franciaország és belga ö, példa. Ö, a BNP Paribas, ö, BNP Paribas Fortis és hogyha valaki ehhez a bankhoz tartozik, akkor 30 centért átutalhat, viszont hogyha ugyanahoz a csoporthoz tartozó francia banknál teszi meg ugyanezt, az 3,40 euró be kerül, tehát 11 szeresébe ugyanazért az átutalásért. Hogy lehet megmagyarázni ezt egy fogyasztónak, hogy ugyanazon csoporton belül ekkora különbségek vannak? Felvetődhet persze a kérdés az, hogy hol az előnye akkor a szepának, hogyha ugyanazon csoporton belül már is ekkora árkülönbségeket tapasztalunk. Ami a SEPA projektet illeti, a fogyasztók nem kimondottan kérték ezt a szepát. Szepával vagy szepa nélkül tulajdonképpen továbbra is ö, ö, hazájukban történik a kifizetés. Elnök asszony, elnézést, egy kicsit lehetne lassabban, mert a tolmácsok nem bírják követni. Tehát lehet látni, hogy nagyon nehéz az európai fogyasztók mellett, a SZEPA mellett kiállni, hogyha napi életvitelükre támaszkodunk. A fogyasztói szervezetek gyakorlatilag inkább ilyen bizalmi kérdésként kezelik az európai projektet, és úgy gondolják, hogy tényleg az lenne jó, hogyha a kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások nagy piaca kialakulhatna. Nyilván még túl korai eldönteni azt, hogy az európai fogyasztók közép vagy hosszú távon tényleg előnyeit élvezik el SEPA-nak. De ha tényleg esélyt akarunk adni a SEPA projektnek, több fel, feltételt kell egyesíteni. Az első az, hogy a piacra olyan kifizetési szolgáltatásokkal kell megjelenni, amely a fogyasztók elvárásainak felel meg. Másodszorban, erre majd visszatérek, megfelelő a kezelési rendszereket kell bevezetni európai szinten. Nos, ami a fogyasztók elvárásait illeti. Meg kell győzni a fogyasztókat, hogy már ma, hogy nagyon gyorsan váltsanak az egyes nemzeti kifizetési rendszerekből a SZEPÁRA, pedig az előzővel elégedettek, de ehhez az kell, hogy meggyőződjenek arról, hogy az új szolgáltatások olyan jellemzőkkel bírnak majd, amelyeket elvárnak. Három dologról van itt szó. Az első az, hogy ez a fizetési szolgáltatás hatékony legyen. Vagyis azok a kifizetések, amelyek hibátlanok és gyorsan kerülnek kifizetésre. Aztán biztosnak kell lenniük, vagyis ne legyen kockázata a csalásnak, vagy legalábbis nagyon kevés, és gyakorlatilag bízanak benne a fogyasztók. A fogyasztók tudják, hogy végül is mindig nekik kell a csalást után a többletköltséget viselni. Aztán olcsóbbnak kell lennie. Aztán a kifizetések többsége a fogyasztók szerint gyakorlatilag alapszolgáltatás. Tehát napi szinten szükségük van erre a vásárlásokhoz, a számlák kifizetéséhez, és nem luxus termékre van szükségük, amely óriási mársokat indokol. Na most, ami az átutalásokat illeti, illetve a lefölözéseket, a BÖK, vagyis a Fogyasztói Szövetség pozitívan értékelte a szabályozást, nem csak tartalmát illetően, hanem azért is, mert ezzel a SEPA végül is általános érdekű szolgáltatássá válik. Ami pedig konkrétabban ezt a rendelet javaslatot illeti, négy dologra szeretnék kitérni. Az első az, hogy a migrációra hoz két dátumra van szükség, ezt támogatjuk, hogy két különböző dátum legyen. A nemzeti átutalásból a SEPA átutalásba általában nem szabad, hogy probléma, problémát okozon az áttérés. A a szepát már elég sokan ismerik ugyanis. Ezzel szemben a nemzetiből a szepába való lefölözéses átállás alapvető változás a legtöbb európai fogyasztónak, úgyhogy ez indokolja a későbbi migrációt. Másodszorban támogatjuk azokat az intézkedéseket is, amelyeknek célja a fogyasztó bizalmának elérése, ami a SEPA biztonságát illeti. Itt most nem akarok részletekbe menni, mert ezt támogatjuk. Harmadsorban, ami viszont problémás számunkra, illetve ahol javítani kellene, Hogyha a lefölözés egy fix összegben történik, akkor nincs joga a visszatérítésre a fogyasztónak. Tehát ezt jobban kellene kezelni, és szükség lenne arra, hogy módosítsanak a ö, szövegen azért, hogy erre lehetőség nyíljon. Azt szeretném még elmondani, hogy ez valami speciális módon történhetne. Végezetül erről a rendeletről azt szeretném még elmondani, ami rendkívül kényes kérdés volt. A legmegfelelőbb gazdasági modell megállapítása gyakorlatilag nem kerül ebbe a körbe mármint a fogyasztók szövetségének hatáskörébe. Ugyanakkor átlátható rendszerre van szükség, hogy tudja a fogyasztó, hogy miért fizet, mégpedig közvetlenül, és hogy milyen szolgáltatást kap ezért a fizetésért. Az úgynevezett MIFEC ö, rendszere végül is ö, becsapós lehet, mert ö, néha ö, nagyon sok ö, pluszköltséggel járnak és a fogyasztó nem igazán tudja, hogy gyakorlatilag egyetlen egy valaki fizeti ezeket, de visszatükröződnek a szolgáltatásokba és a termékekbe, amelyeket a fogyasztó megvásárol. Csak hat tagállamban létezik mindez a rendszer, pedig a SZEPA az élhető és alkalmazható lenne sokkal többen. Nagyon sok fogyasztó gyakorlatilag úgy fizeti a költségeket, hogy a bankok számlázzák ezeket a bankszámlájukra. Végül is a bizottsági javaslatot pozitívan fogadtuk, amely végül is a visszautasítás vagy elutasítás esetén bizonyos összegek fizetésére kötelez. Egy dolgot szeretnék még mondani, a MIFSZEK vonatkozásában a szepával kapcsolatos beruházásokat nem a fogyasztónak kellene fizetni, hiszen nem ők a fő kedvezményezettek. Na most, ami a SEPA európai szintű kezelését illeti, a normalizációs munkák terén a SEPA kezelése nem kiegyensúlyozott, mert az Európai Kifizetői Tanács nem megfelelően járt el ezen a téren. Csak konzultációs szervezet ugyanis, és máshol van a döntéshozó lehetőség. Több konzultáción, ülésen vettünk részt, úgyhogy végül is csak a tanács tagjai döntenek. Semmiféle ö, döntésközvetítési rendszert ö, nem hoztak létre, senki nem akarta fölvállalni ezt a feladatot, úgyhogy úgy tűnik számunkra, hogy nagyon fontos lenne a SEPA érdekében egy normalizációs, független szervezet létrehozása, ahol minden egyes érintett képviseltetheti magát. Ez különösen igaz a az átutalások és a lefölözések esetében, mert olyan érintettekre vonatkozik, akiket ez rendkívüli módon érint. Tehát túllép ez már a szepán, és hát már elmondtam, hogy mi aggaszt minket a szepával kapcsolatban. Nevezetesen rövid távon bizonyos kockázatokat látunk. A nemzeti bankkártyák, amelyek nagyon jók és nem olyan drágák, a, a a fogyasztók számára ezek gyakorlatilag eltűnnének. A másik meg az, hogy korlátozott mértékben lehet majd hozzáférni a készpénzhez. Látható, hogy egyes országokban különösen élénk viták folynak erről. Látjuk, hogy már is kevesebb a hozzáférési lehetőség a pénzautomatákhoz. Ugye nem tudtunk arról, hogy nagyon sok európainak csak a készpénzhez való hozzáférés a lehetősége, és ez hát elég nagy problémát okod okol. Készpénz felvétele lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsenek, és ezek későbbi felhasználása a fogyasztók magánélete védelme szempontjából problémás lehet. Végül, ha azt akarjuk, hogy a fogyasztók és a kereskedők kevesebb készpénzt használjanak, akkor mindenképpen csökkenteni kell a többi kifizetési módszer költségét. Amíg ezeket a kérdéseket nem rendezték, túlságosan korai korlátozni az olyan a készpénz fizetés, a készpénzes rendszereket. Most már az utolsó mondatnál tartok. Nem ellenezzük azt, hogy forradalom legyen a kifizetések terén, de bármilyen módon nem. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de én vagyok az egyetlen, aki itt a felhasználókat képviseli. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Kicsit húztam a szövegemen, hogy a 7 percet tartani tudjam. Az Európai Fizetési Tanács nevében szeretném megköszönni az Econ szakbizottság elnökének, hogy meghívott e párbeszédre. A bankok a SEPA rendszert bevezették, hogy valóságot tegyék az Európai Egységes Fizetési Rendszer. Beláttuk, hogy nem az bankok önszabályozásának nem az a célja, hogy a ügyfelet rávegyék erre, mi több. Az európai jogszabályok tiltják ezt a keresleti oldal irányításában. A, a kormányzat és az európai jogalkotók lépéseit üdvözöljük, azt, hogy a migrációra vonatkozóan szabályozással határozták meg az átállás határidejét. Ugyanakkor több aggályunk van az Európai Bizottság szabályozási javaslatával kapcsolatban. Az első az SDD-hez kapcsolódik. Hölgyeim és uraim, az Európai Központi Bank által kiadott adatok bizonyítják, hogy a SEPA Direct Debit modell a felhasználók 75%-ának használatában áll. Jelenleg ezt használják 75%-án. A SEPA Direct Debit modell a, erre alapul több tagállamban kb. 70 milliárd közvetlen debit eh, javasoltak, és és 73%-át Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Spanyolországban indították az Európai Bizottság és az ECB közös levelükben, ennek dátuma március 2010, az, hogy bizonyított nemzeti koncepciókon alapulóan eh, illeszkedik a jogjak a jogi követelményekhez, mi több, a Payment Services irányelv kívánalmunknak túlmenően is megfelel, és ezáltal jobban kielégíti az ügyfelek igényeit, idézet bezárva. A SEPA Direct Debit rendszerek alternatív rendszerekkel is bírnak. A bizottság javaslata ugyanakkor arra törekszik, hogy kötelezővé tegye a fizetési szolgáltatás nyújtóknak ezen sajátságuk nyújtását. Más szóval a bizottság a szolgáltatókra rá akarja erőltetni ezt a rendszert. Miközben 75% a közvetlen átutulóknak jelenleg ügyfeleknek nem használja ezt, és nem is kéri ezt. Ez azt jelenteni, hogy 4000 bank, amely már bevezette a SEPA Direct Debit rendszert, újra beruház, be, be kéne ruházzon hogy illesz, -e ennek a, ez irányelvhez a rendszerét. Ez közvetett vagy közvetlenül minden fogyasztóra hatással volna. Ez eredmény az Európai Parlament, az ECOFIN és a tanács céljainak ellent mondana, miszerint a SEPA egy lefelé haladó spirált kellene, hogy okozzon az árképzésben. Hát ennek mondana a valóság. Figyelemmel kell venni tehát, és az európai jogalkotó csak nemrég javasolt egy harmonizált ö, jogi keretet, ugyanakkor semmiféle jelzés nincs arra vonatkozóan, hogy a teljes fogyasztói jog ö, átfogó rendszerét á, újraírnák. A jelenleg alternatívan kínált eszközök kötelezővé tétele kárára volna a felhasználóknak is, mert az eszköz túl nehézkes volna a felhasználáshoz számukra. Ennek eredményeképpen a piac vagy visszalép, vagy más kevésbé hatékony eszközök használatára kényszerül. A megfelelő egyensúlyt meg kell találni a hatékonyság és a biztonság között. Az Európai Központi Bank és a Bizottság közös nekünk színzett levelében mindkét intézmény belátja, hogy idézem, tényszerű, a tényszerű és a vélt biztonság nem mindig uh, fedi le egymást. Világosá kell tegyük, ezek ezen ellenőrzések kötelezővé tétele egy látszat kockázati forgatókönyvnek felel meg, amely nem áll a, a párhuzamon a valósággal. Ezért a SEPA szabályozás, ha kötelezővé tenni jelenleg alternatív szabályozásokat, az negatív volna. A második gondolat, az EPC nagyon nagy aggája fordul afelé, hogy az Európai Bizottság végrehajtói hatalmat követel magának, hogy egyoldalúan technikai követelményeket módosítson a delegált aktusok révén. Ez se nem jogos, se nem hatékony, mert a törvény határozza meg folyamatosan az üzleti gyakorlatot. Nem megfelelő az, ha az Európai Bizottság magára vállalja a rendszer gazda vagy rendszer irányító szerepét, és ez kárra van a kifizetési funkcióknak. Az Európai Bizottság ilyen hatásköreit fényében a javaslat nem alkalmazható az európai kritériumokra, hiszen az arányosság és a szubtidás elvének nem felel meg. Az IPC e azt követeli, hogy a jogalkotó lássa be, hogy a bankok önszabályozása a kifizetések révén területén az elmúlt 30 évben általában a leghatékonyabb eszköznek bizonyult ahhoz, hogy költséghatékony, biztonságos és stressz álló kifizetési rendszereket működtessenek. Az ötös bekezdés és négyes bekezdés 12-es pontja alapján ezeket törölni kéne a bizottság javaslatából. Ha a jogalkotó mégis úgy döntene, hogy ezeket a végrehajtói hatásköröket az Európai Bizottság ruházza, akkor legalábbis azt kell biztosítsa, hogy minden módosítása a technikai követelményeknek az Európai Központi Bank ajánlása függvényében kell álljon a, a, annak alapszabálya 2020-as pontjának megfelelően. Az Európai Bizottság javaslata a SZEPA szabályozása technikai normákat is, meg alapvető üzleti szabályokat is tartalmaz az Európa szinten megvalósuló kizetési rendszerekre. Mi üdvözöljük az Európai Parlament és az elnökség azon törekvését, hogy hogy ezen mellékletben csak a technikai sztenderdek szerepeljenek, tehát így korlátozzák ennek hatáját. Végül kérem, hogy engedjék meg, hogy emlékeztessem meg önöket arra, hogy a fizetési szolgáltások gazdasági tevékenység, ezért egy életképes üzleti modell fenntartását be kell látni. A hatos cikke a javaslat irányelvnek azt követelni meg, hogy a közvetlen átutalási rendszer működtetéséért nem lehet jutalékot kérni. A hatos cikke ennek a javaslatnak megsérti az a, a szakpolitika vezet bizalom elvét és az arányosság elvét is. Az arányosság elvének érvényesülése, mert az Európai Unió szerződésének kötött cikkében áll, meghatározza, hogy az az unió cselekvése nem mehet túl azon, ami szükségszerű ahhoz, hogy a szerződés céljait megvalósuljanak. A SEPA szabályozás célja az, hogy a nemzeti kifizetési rendszerek migrációja megtörténjen európai rendszereké. Az a cikk, amely a gazdasági szolgáltaták költségárazását érinti, túlmegy ezen a célon. Az IPC úgy gondolja ezen túl, hogy a hatos cikk egy hibás ítéleten alapul, és ez az interchange szabályok verseny jellegét nem látja be az Európai Bizottság, és nem is fejti ki, hogy ezen díjak teljes törlése hogyan volna alkalmazható az interchange díjakra nemzeti tranzakciókban, amelyek kívül állnak az európai verseny szabályok hatáskörén. Ezen túl a szabályozás nem magyarázza azt is, hogy ezek az alap, ezek a díjak miért mások a return ö, átutalásoknál. Úgy gondoljuk, hogy ez nem a tranzakciós alapú díj törlése nem szolgálja a fogyasztók érdekéjét. Ezért kérjük, hogy a migrációs időszak után vizsgálják felül ezt a cikket. Azt javasoljuk tehát, hogy a hatos cikket töröljék a javaslatból. Zárásképp azt szeretném elmondani, hogy hangsúlyozni szeretném, hogy a szepát sikerre szeretnénk vinni. Úgy gondoljuk, hogy ez a cél továbbra is a következő SZEPA szabályozások folyó vita középpontjában kell maradjon. Az ügyfeleinknek a SZEPA keretéről, keretéről készítettünk egy tanulmányt, amelyet önök is felvehetnek a bejáratnál. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm. Már is átadom a szót következő előadónknak. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, és az Európai Bankszövetség nevében köszönöm az ECON szakbizottság, illetve a jelentéstevő asszony eddig végzett kiváló munkáját. Röviden elmondanám, hogy miért annyira fontos a SEPA. Ez az egységes piac egyik építő köve, és komoly hatékonysági javítást eredményezhet. A bizottság néhány évvel ezelőtt tanulmányokat készítetett, ez szerint 100 milliárd eurós megtakarítást lehetne ezen rendszerrel elérni. Nyilvánvalóan a 2001 ben az euró bevezetését követően ez egy nagyon fontos kezdeményezés. A többihez hasonlóan például az elektronikus számlázás, elektronikus kereskedelem, a digitális agenda, az egységes piaci jogszabály és a többi. A az ügyfelek a fogyasztók számára, mint ahogy Klinz úr erre utalt, elő kell segíteni a határokon átnyúló eh, közvetlen terheléses rendszert, vagy átutalási rendszert, és ha egységes formátum érvényesül, ez jelentős hatékonyságjavulást és költségcsökkentést eredményezhet, hozzájárulva az egységes európai piachoz és a kereskedelmi forgalom fellendüléséhez. Ez a valós előnye egyébként az egységes fizetőeszköznek, az eurónak is. Öt alapvető elvet kell kiemelnem, az először is a maximális harmonizációra kell törekedni. Ez az egész munka arról szól, hogy a nemzeti rendszerekről egy egész Európára kiterjedő egységes rendszerre álljunk át, és lehetővé tegyük a versenyt a az elszámolásban érintett szolgáltatóknak. Az egész rendszert integrálni kell európai szinten, Harmadsorban nem alkalmazhatók az indokolatlan tranzakciós költségek az architektúra a közös architektúra vagy a standardok alkalmazása egy kicsikét túlzásnak tűnik számos ügyfél számára. Ami a felhatalmazott hatásköröket illeti, ezeket lehetőleg nyilvános fórum keretében kell biztosítani, és a Szája asszony utalt az ECP-re, mint a megfelelő konzultációs fórumra. Ötödik sorban pedig egy kiegyensúlyozott átmeneti időszakra van szükség, ami nem túl korai, és elég hosszú ahhoz, hogy elegendő időt adjon a szolgáltatóknak és az ügyfeleknek az átállásra, ugyanakkor ne legyen túl hosszú se, ahhoz, hogy minél előbb érhessünk az egységesítés előnyeivel. Nézzük most, hogy a bizottság javaslatában mik a főbb kérdések. Az első, ami a maximális harmonizációt illeti. A bizottság javaslatát javaslata egy kicsikét problematikus, ugyanis itt a technikai követelmények előírása tekintetében egy indirekt megközelítés alkalmaz. Éppen ezért nagyon fontos volt megfelelő definíciókat egyértelműsíteni nemzeti szinten, illetve nemzetközi vagy európai szinten, az elérhetőség és az interoperabilitás további definiálásra szorul, és meg kell határozni a piaci rést jelentő, illetve egyéb nem standard rendszereket, amelyek majd átállhatnak a SEPA rendszerre egy bizonyos átmeneti időszakot követően. Ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy az ISO szabványrendszer keretében biztosítsuk a megfelelést, mert egyébként nem beszélhetünk harmonizált rendszerről, és az ügyfelek számára nem lesz könnyű szolgáltatók között váltani. A jelentéstevő már tovább finomította a szövegen ezeken a kulcsfontosságú területeken, és mi várjuk a további együttműködést. Másodszorban már utaltam a hatályra. A nagy összegű fizetési rendszerek véletlenül bekerülhetnek a jogszabályba, de az EKB is egyetért azzal, hogy a nagy összegű fizetési rendszerek ne legyenek a hatályban, tehát ne, ne kerüljenek bele a rendeletbe. Kérem, Kérem, ha olvas, akkor ne ilyen gyorsan, mert szegény tolmácsok nem bírják követni. On the transition cost. Ami pedig az átmenet költségét illeti. Nagyon fontos, hogy az ügyfeleknek ne kelljen önmaguknak a saját rendszerükben megvalósítani az összes standardot, különösen nem már a korai határidőre. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság az ügyfelekkel való konzultáció során mindig is elmondta, illetve jelezte a határidőt, de jogilag nem kötelezhetők az ügyfelet, hogy bármit tegyenek ebben az időszakban. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatók a, ne utasítsák el az ügyfelek kérelmeit az ISO rendszere hivatkozva. Future Innovation The annex, which is kept... A negyed sorban pedig, ami a technikai követelményeket illeti. A jogszabályt úgy kellene megalkotni, hogy ne kelljen minden évben, minden második évben átdolgozni és módosítani, ugyanis a technikai változtatásokra változtatásokhoz időre van szükség. Ha ilyen felhatalmazást kap a bizottság, és minden évben változtat a rendeleten, akkor egy idő után totál káosz fog uralkodni. És azt hiszem, hogy a jelentéstevő, a javaslatában már komoly előrelépéseket tett. Nagyon fontos, hogy az ágazat a fogyasztók érdekeit figyelembe vegyük, és szerintem az Európai Parlament kiváló terepe az ilyen jövőbeni változások megvitatásának. Az átállással kapcsolatosan két határidőt határozott meg a bizottság, az egyik a jóváírásokra, a másik a terhelésekre viszont nagyon jó lenne és észszerű a az ügyfelek szempontjából, hogyha egy egységes határidő érvényesülne. Éppen ezért mi azt, ezt javasoljuk, és a parlament ezt el is fogadta. Ez egy későbbi, relatív későbbi határidő lenne, és mindenki számára lehetővé tenni az átállást. Ami pedig a multilaterális eh, tranzakciós költségekről, eh, költségeket illeti, a kollégám erről már részletesen szólt, gondolom, hogy egy következő alkalommal erről még részletesebben tudunk szólni. Az Európai Bankszövetség támogatja az LKB álláspontját, ugyanis a, ezek a multilaterális díjak verseny eh, gátló hatásúak, eh, lezárásképpen pedig eh, azt hiszem, hogy a az indulás jó volt, komoly módosítások történtek a javaslattervezetben, a kulcsfontosságú dolog a harmonizáció, ami a versenyt elősegíti. Ha továbbra is csak nemzeti hatáskörben tevékenykedünk, akkor nem tudjuk megvalósítani az egységes rendszert a szolgáltatók egységes rendszerét. Köszönöm szépen, és várom a parlament hozzászólásait, kérdéseit. Nagyon köszönöm. Azonnal Vigyé asszonynak adom meg a szót 7 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok lassan beszélni a fordítók érdekében. Úgyhogy lerövidítem azt, amit szeretnék mondani, hogy 7 percben el tudjam mondani. Először is nagyon köszönöm, elnök asszony, hogy a Crédit Agricole egy rendelet tervezetről véleményt mondhat, amely gyakorlatilag felforgatta az euró kifizetési piacát. Először is emlékeztetni szeretnék néhány kulcsfontosságú számra. A Crédit Agricole 54 millió kliense rendelkezik a világon, tehát ennek több mint fele Európában. Igen, szilárd csoportról van szó, 8,8%-os alappal, de ugyanakkor szövetkezeti csoportról van szó, több mint 6 millió tagunk van, akik részvényeseink is. Úgyhogy külön odafigyelnek arra, hogy hogyan vezetik eh, a bankot, illetve milyen gazdasági modellt eh, fejlesztünk ki. Több mint 7 milliárd eh, műveletet, 7 milliárd értékben bonyolítunk le műveleteket, és több mint 5%-án vagyunk jelen az Európai Uniós piacnak, illetve 22%-án a francia piacnak. Ez a kezdeményezés végül is az utolsó habozókat is meg kell, hogy győzze, hogy milyen szükséges intézkedésekre van szükség, hogy a SEPA kifizetései, illetve közvetlen terhelései, amelyeket végül is több mint 5000 bank nyújtja már szolgáltatásként az átutalások terén 2008. januárja óta, közvetlen terhelések pedig 2010. novembere óta állnak rendelkezésre. Ezek egyetemes szolgáltatások, és interoperabilitás jellemzi őket. Hát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha az ember valakinek át akarja utalni azt az összeget, amit akar, és ismeri az adatait, akkor fel sem merül benne, hogy vajon a bank ezt végre tudja hajtani. Ezt feltételezi az ember, és itt csatlakoznék Fili asszonyhoz, hogy gyakorlatilag itt alapszolgáltatásokról van szó, és egyetlen egy szövetkezeti tagunk sem aggódik, hogy vajon megérkezik-e a bankszámlára ez, és hogyha például egy nagy fogyasztóról van szó, az sem aggódik, hogy végül is melyik banknál található az adott fogyasztónak a számlája. Tehát egyetemes szolgáltatás, interoperabilitás jellemzi, ez nagyon fontos. Ez pedig csak azért lehetséges, mert a bankok talán olyan szót fogok most kiejteni a számon, ami nem föltétlenül tetszik a verseny főigazgatóságnak, hogy a bankok egyetértettek abban, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, ugyanolyan szolgáltatást nyújtják, ugyanolyan normáknak megfelelően, mert olyan rendszereket dolgoztak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a bankszámla tulajdonosok instrukcióit rendkívül nagy biztonsággal végrehajtsák. A rendelet tervezet tehát ö, hasznos és szükséges is, legalábbis mi úgy gondoljuk. Ö, ahogy az előbb is hallottuk, maximális harmonizációt kíván ö, az euróban történő kifizetési rendszerek terén. Ami viszont aggaszt minket, az, hogy interoperabilisnak kell lennie a különböző kifizetési rendszereknek. Tehát, hogyha például páneurópai rendszert akarnánk, akkor bizonyos bankoknak, bizonyos piacokon olyan beruházásokat kellene eszközölniük, ami nem föltétlenül felel meg a bankszámla tulajdonosok elvárásainak. Például egy adott összegben számítanának fel költségeket, és ez nem tenné lehetővé reklamációt. Például a Banque de France ezt a jelenséget elég nagy fenntartással fogadja. Mert úgy értékelik meg, hogy úgy értékelik, hogy nem igazán a kifizetési irányelv felé ö, nyit, ami eléggé nagy lehetőségeket nyújt az érinteteknek. Ha nem figyelünk erre oda, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy minden egyes bank kénytelen lesz befektetni azért, hogy ezeket a tranzakciókat ö, fogadni tudja, ez ugye az ötödik cikk egyes pontja, pedig a ö, bankszámla tulajdonos nem akarja ezt a szolgáltatást. És ha véletlenül ilyen jellegű tranzakciót kapna, akkor vissza kell tömegesen utasítania, ez pedig azonnal ö, tönkreteszi a bizalmat ö, a bankszámla tulajdonosokban egy ilyen jellegű banki ö, szolgáltatásban. Úgyhogy ezt kell meggondolni. A második probléma pedig a gazdasági modell, illetve annak tiltása, hogy komissziókat fize- vezessenek be a közvetlen terhelések esetén. A kérdés az, hogy bizonyos piacokon, tehát ott van ez a hat ország, akire utaltak, miért van ilyen jellegű komisszió, és többiekben nincs? Csak azt szeretném jelezni, hogy a hat említett országban, ahol létezik ilyesmi, több mint 70%-át képviselik az Európában alkalmazott közvetlen terheléseknek. Ami a többit illeti, amióta a SEPA közvetlen terhelés 2009. novembere óta létezik, még nem tapasztaltak migrációs mozgást, legalábbis tömeges mértékben ezeken a piacokon. Tehát tényleg fontos elmondani, hogy a fizetésrendszerek évek alatt fokozatosan alakulnak ki, és rendkívül ö, óvatlan dolog felbillenteni ö, ezt a rendszert, mert az azonnal a piacot is felborítja. Nos, úgy gondolom, hogy az előadó asszony, eszeje asszony előzetes ajánlásai nagyon ö, ö, ö, jó irányba mutatnak, és mi azt szeretnénk, hogyha olyan irányba indulna el a szöveg, hogy mindenki számára hasznos legyen. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Nagyon köszönöm, ez tényleg fantasztikus. 7 perc, 30 másodperc alatt sikerült elmondani a asszonyom, amit szeretett volna. Nos, ami a kérdéseket illeti, Hepping úr, parancsoljon. Ferba. Ferba úr. Yeah, thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm. Elnök asszony, van néhány kérdésem e kérdéssel kapcsolatban. A beszédeket meghallgatva ezek közül több dolog világossá vált. A MIF eh, díjak, tehát a többszintű interchange díjak kapcsán elhangzott, hogy ezek teljes tiltása túllőne a célon, és az arányosság elvét is érteni, hogy elhangzott. Hiszen az átutalás pénzbe kerül, és ez az intézet kérdéshez vezet. A világon semmi sem ingyenes, még ingyen ebéd sincs, még a parlamenti képviselők számára sincs. Úgyhogy a MIF díjak esetében a legjobb megoldás az a, a, a Dodd-Frank módszer volna, amelyet az Egyesült Államokban vezettek be, mert a vonatkozóan jogalkotás is született. Chris Dodd volt szenátor, és Frank képviselő tollából. Ez ösztönző lehet számunkra is, itt a tényleges költségek visszatérésére van szó. Ha pedig ennél magasabb költség adódik, akkor ez bizonyítani kell a szolgáltatónak. Tehát nem törölnénk teljes mértékben a NIF díjat, hiszen végső soron akkor egy költségtétel tovább kéne hárítani. Aztán Hastings úrhoz intézem a kérdésem, a végdátum feltétlenül fontos, mert hogy ez előre viszi a végrehajtást. Akkor a piac is tudja, mire számítson, milyen lépéseket tegyen egy konkrét dátum nagyobb bizt, tervezési biztonságot visz a piacra, és az egységes, koordinált migrációs, migrációt az IBAN kódok használatával együtt, ahol a Benelux államokban is jól ismert, egyszerűbbé teszi. Vigör asszony azt mondja, hogy ez más országokban gondot jelenthet. Ezért Hastingurat kérdem, Ön milyen végdátumra gondolna? Melyik év volna az, ami, amit, ami megcsinálható? Aztán a a kapcsolatban Van Hőv úrat kérdezném, mi Németországban egy elektronikus debit eljárás, a német nevét is elmondom. Ez a jelenség különbözik az IBAN eljárástól. Ezzel kapcsolatban azt kérdezem, mi lenne, mennyire lehetne minimum korlátozni ezt, illetve az ILF alól kivételt jelentene-e, tekintettel a Németország jelentős részét lefedi az európai piacnak. Ugyanakkor, ha nagy mértékű kivételeket engednénk meg, az ellent mondana a pán-európai kifizetési terület elvének. Ezeket a kérdéseket fogalmaztam meg. Merci. Je passe la parole à Monsieur Ferber. Ferber úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, kicsikét eh, meg vagyok lepve, hogy ennyire jól ismeri Epping úr a német viszonyokat, és ezzel megelőlegezte a kérdésemet. Bolkenstein úr eh, kabinetjére szeretnék emlékeztetni. Na most viccen kívül először is az a debit eljárás, illetve a jelenlegi helyzetről történő átállást is meg kell oldani. Itt az előadók többször szóltak például az elektronikus debit eljárásról, Epping úr is erre kérdezett rá. Ez egy olyan fizetési rendszer, aminek végén az SEPA rendszer kialakulna, és mindent át kellene állítani, minden fizetési tehát ezeket a fizetési eljárásokat részle, részesítenék előnyben a jelenlegi nemzeti rendszerekkel szemben. Azt én megértem, hogy a bankok egy egységes rendszert szeretnének, és minél előbb ez érthető, de természetesen nem ez a meghatározó mérce. Egy minimális standardot kellene meghatározni, hogy milyen irányban kíván haladni Európa, és a jelenlegi rendszereket is fenn lehetne tartani. Itt most a határidőről beszélünk, és nem a szabályzatról, amivel kapcsolatosan lenne néhány kérdésem. Erről már a bizottságban is voltak viták. Én nem vagyok egyáltalán megelégedett, és az az aggályom, hogy a határidő következtében egy sor banki szolgáltatás egész egyszerűen eltűnik a piacról. Tehát ez egy fogyasztóvédelmi kérdés, illetve a bankok védelmével kapcsolatos kérdés is, hogy a határidőt hogyan határozzuk meg. Köszönöm szépen. Más képviselő nem szeretett volna szólni, úgyhogy megadom önnek a szót, előadó asszony. Köszönöm szépen. Fili asszonyhoz fordulnék, aki a fogyasztói civil szervezetek képviseletében van itt. Ön szerint a SZEPA tanács szerepe mi? Valamit mondott erről, de hogyan szeretne javítani a SZEPA tanácson munkáján, ha úgy gondolja, hogy pillanatilag nem kielégítő, akkor milyen változtatásokat javasolna, hogy a fogyasztók hangja is jobban érvényesüljön. Többször is utalt a fogyasztók védelmére ebben a szövegben és rendeletben. Nem tudom, -e ezekkel, vagy van-e valami javítani való rajtuk. Főleg amikor a tranzakciók biztonságáról beszélünk. Végezetül a harmadik kérdésem, milyen információs kampányt és segítséget vár a bankoktól, amikor a fogyasztóknak rendelkezésre bocsátjuk ezt az információt. A banki ágazat miben segíthetne, hogy az információ eljusson a fogyasztókhoz a SEPA kifizetésekkel kapcsolatos szükséges változásokról. Hát szigur, kérem az utolsó kérdésre ön is válaszoljon. Tehát a bank ágazat késze valamilyen fajta segítségre, támogatásra, mert mindannyian tudjuk, hogy a bankszámlák mindannyiunk számára igen kényes területek, és hogyha változások következnek itt be, meg a kifizetésekbe, akkor azt ugye szeretnénk tudni de hogyan juttatjuk el ezt az információt a fogyasztókhoz? Hácing úr, önhöz fordulok. Az anyanyelvemen finnül hallgattam a tolmácsolást. Azt mondta, hogy a hatodik cikket teljes mértékben törölni kívánja, vagy félreértés volt? hogy szeretné megújítani? Vagy milyen okok miatt kívánja törölni? Vagy hogyan tudna megfelelő ö, egyensúlyi helyzetet teremteni ö, a bankok számára a különböző országokban, illetve a tranzakciós díjak ö, között, hogyha teljes mértékben eltörni? Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Mivel más képviselő nem szeretne szólni, úgy tűnik, hogy nem. Akkor először Hátszing úrnak adom meg a szót. Önnek igen közvetlen kérdéseket adtak föl, úgyhogy kérem válaszoljon, aztán majd a többieknek is megadom a szót. Szeretném jelezni azt is, hogy a bizottság képviselője is körünkben van, úgyhogy a bizottságnak is megadom a szót előtte vagy utána, de kérem, ha előtte szeretnének szólni, jelezzék. Hátszing úr, parancsoljon! Azt hiszem, hogy Anne Filinek is szólt ez a kérdés, de... EPC position has... Végdátum. Az ECP, EPC világosan fogalmazott kezetektől fogva. szervezetünk mindig azt mondta, igen, kell legyen egy végdátum, egy határidő. Ezért üdvözöltük olyan nagyon azt a kezdeményezést, mely szerint végül az ECOFIN és az Európai Parlament felhatalmazva az Európai Bizottságot, javaslatot dolgoztatott ki egy határidő dátumra. A kérdés az volt, hogy mi lenne a tökéletes határidő. Az EPC azt, az állás, azt, azt vallja, hogy kell legyen határidő, ez minden euró térségre vonatkozóan végső kötelező legyen, és figyelemmel kell legyünk az eurózónán kívüli tagállamokra, hogy az eurozónából belépéssel milyen kapcsolatban legyen a csúszás. Tehát külön kell választanunk az eurozónán belül és azon kívüli tagállamokban levő piacokat. Nem foglaltunk állást a konkrét dátummal kapcsolatban, de arra talán emlékeztetném azokat, akik ismerik régebb óta tevékenységünket. Korábban az volt az álláspontunk, hogy olyan modell alapján dolgozzunk, hogy 2010-ig készen álljunk erre, és aztán a pénzügyi szokatások irányelv legalább két évvel később fut, kerül bevezetésre, mint vártuk, és aztán a parlamenttel való párbeszéd révén 2009-10 márciusában 2012-re tették a dátumot, ezt maga az Európai Parlament mondta ki. Most ugye 2011-et írunk, továbbra sincs végső álláspont a határidővel kapcsolatban, ám a jelenlegi javaslatban két határidőről történik említés. Nekünk nincs ínyünkre a két határidő, mi egy határidővel akarunk dolgozni. Úgyhogy ha az Európai Parlament konkrét állásfoglalást dolgoz ki a plenárison, akkor mi támogatjuk majd azt. Kaptam kérdést a jelentéstevőtől, hogyan lehet a változásokat kezelni. Értő javaslatot hallottunk a SEPA tanácsról hozzászólásomban az IPC e beli kollégámat is képviselve teljesen világosá tettem, hogy hogyha egyoldalú módon ráruházzák a hatáskört az Európai Bizottságra, erre vonatkozóan, az nem a helyén való modell. Stamp Kukorel asszonyt hallgatva ő is mondott ilyesmit. Többféle alternatíva nyílna meg. Ha szükség van változásokra, és most nem érzünk ilyet, ám a végrehajtási iránymutatások, illetve a szabálykönyvek alapján kimondható, hogy csak a rendszer menedzserek ügyfelekre alkalmazandók a szabályok, és nem az ügyfelekre, akik élnek a szolgáltatásokkal. A technikai sztenderdek is viszont alkalmazhatóak az ügyfelekre. Ám annak volna értelme, ha a végén az ügyfél és stakeholder fórumokon vagy a központi bankok tanácsát kéne kikérjük, és beszédemben mondtam, hogy az az LKB alapítókörnek 22. cikke kimondja, hogy sztenderdeket is létrehozhat az intézmény, ám ez csak a bank közötti műveletekre alkalmazható. Aztán volt még egy megoldás, nem én mondtam, hogy talán a SZEPA tanács ajánlását kéne kikérni. Itt a bankszövetségek elnökei ülnek, beleértve az EPC-t, de a KKV-k a, a takarékszövetkezetek és egyéb szervezetek szövetségének elnökei ülnek őt. Ők a technikai sztenderdek egy részét vonatkozóan ajánlásokat dolgozhatnak ki. Aztán azt is figyelembe kell vegyük, hogy a technikai sztenderdeket, ha módosítjuk, akkor ez nem csak a bankokra érvényes, hanem minden vállalkozásra, sőt a közigazgatási szervekre is, meg a technológia megvásárlóira, és a rájuk vonatkozó folyamatokat is módosítani kell, ezért nagyon ezek nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. A 8 hetes direct debitekre vonatkozóan az EPC rendszereiben a közvetlen terhelése vonatkozóan az ügyfeleknek több biztos, jogot biztosít, mint a mostani irányelvben áll. Egy 8 hetes időszakot irányozunk elő, mely, mely alatt az ügyfelek visszakaphatják pénzüket bármilyen kérdésfeltevés nélkül. Ha egy szövetkezet vagy egy, egy közigazgatási szerv visszaél ezzel, és megterheli egy ügyfél számláját, Amennyiben ez nem jogszerű, akkor az ügyfélnek legalább egy éve van visszakövetelni a pénzét. Még ha nem is tette meg a 8 hetes időszak alatt. Ha ugyanakkor kötelezővé teszik a jogszabályban, hogy minden egyes kifizetésre vonatkozóan ellenőrzést kell lefutatni, akkor egy rendkívül költséges kifizetési rendszert hoznak létre Európában, amire nincs is szükség, mert az ügyfélnek megvan a joga visszatérítetni a pénzét. Merci beaucoup. Euh, Nagyon köszönöm. Most pedig Fili asszonynak adom meg a szót. Kérem válaszoljon a kérdésekre. Oui, c'est bon. <laughs> Merci, madame. Köszönöm, asszonyom, a szót. Nos, ami az első kérdést illeti, a MIF-ről és arról a kérdésről, arra, arról a tényről, hogy semmi sem ingyenes, hát ez így van. Említettem azt hiszem én is, hogy mi ingyenes ö, tranzakciós díjat szeretnénk. Ugye hat országban vannak már lehetőségek, úgyhogy ez elég jó bizonyíték arra, hogy vannak más modellek is. Én évente fizetek egy általányt a bankszámláim után. Franciaországban például, igen, van tranzakciónkénti díj is, de kérheti a fogyasztó, hogy minden egyes új tranzakciónál egy bizonyos összeget fizethessen, attól függ, hogy kinek fizet lehetett volna az is érdekes, mégpedig komolyan érdeklődhetünk volna a tranzakciónkénti rendszer iránt is, de csak azzal a feltétellel, nyilván a költség alapún, nem pedig túlságosan drága megoldás érdekelne minket, egyetlen feltétellel, hogy az állami hatóságok rendszeresen ellenőrizzék, és hogy a fogyasztótól semmiféle kiegészítő fizetést ne kérjenek mert lesznek, lehetnek ilyen mifek, és aztán további díjak. Ami pedig ezeket a díjakat illeti, nem szabad elfelejteni, hogy nem a fogyasztók az elsődleges kedvezményezettjei, hanem akik számláznak. Na most, ami a többi fizetési módot illeti, melyik volna a legjobb, hogy találjuk meg az egyensúlyt a fizető és a fizet, kifizetett összege ö, megcélzottja között. Nem szabad, hogy a fogyasztó túl sokat fizessen az ilyen jellegű kifizetésért. Aztán, ami a SZEPA tanács szerepét illeti, mint fogyasztóvédő szervezet. Az összes többi felhasználóval együtt kértük, hogy létrejön ez a SZEPA tanács azzal a célral, hogy legyen egy úgynevezett semleges fórum, ahol minden érintett összeülhet. Azt szeretük volna, hogy a SZEPA tanács ö, ellássa az érdekegyeztető szerepet, de ezt nem vállalta fel. Számukra az is fontos, hogy egy másik szervezet létrehozásán is elgondolkodjanak, hogy ne a tanács legyen az egyetlen fórum, amelyik a fizetések szabályait megállapítja. A felhasználók érdekei is nagyon fontosak. A fogyasztók védelmét illetően, ami a rendelet tervezetben található, itt is van még javítani való, de minden egyes szabályzat ami megtalálható a szövegben, megvitatásra került a kifizetések Európai Tanácsával. Pillanatnyilag nagyon örülünk, hogy a javaslatok megtalálhatók a rendelet javaslatban. de nyilván vannak olyan területek, ahol még szeretnénk, hogyha javulás következne be. Például, ha a fogyasztás, visszautasi, a, a bizottság visszautasítás ítás esetén valamilyen fizetendő összeget állapít meg, vagy ha véletlenül nincs elegendő pénz a számlán, akkor mi, milyen, fajta fize, milyen hibákat kell még a fogyasztónak elviselnie. Aztán, ami a fix összegű díjakat illeti, ott is kell még javítani a helyzeten. Nyilván mi nem azt szeretnénk, ha ilyen szabály születne, azt viszont mindenképpen szeretnénk, ha a fogyasztókat külön védenénk, hogyha fix összegű mandátumokról van szó. Tehát lehet még javítani a szövegen ilyen szempontból. Ami az információs kampányokat illeti. Nos, erről volt SZEPA tanács keretén belül szó, és mi, mint fogyasztói képviselet, több fogyasztóval együtt mindig is támogattuk és támogatjuk az olyan jellegű kampányokat, mint amelyek övezték az euró bevezetését. Hiszen nagyon sok fogyasztó van Európában, aki szinte még soha nem hallott a szepáról. Úgyhogy nekünk is van szerepünk, nem csak az állami szerveknek. Nyilván azoknak is van feladatuk, akik ajánlják ezeket a szolgáltatásokat, de ugye ott van Németországban, mekkora összegeket kell fizetni, ez elég szörnyű. Az IBAN-ra gondolok itt, hogy az milyen sokba kerül. Nagyon sok intézkedést hoztak bizonyos országokban, ami sokat segít a fogyasztóknak. Aztán bizonyos konkrét termékek esetén átmeneti időszakra is szükség lenne. Nos, Németországban a közvetlen terheléssel használható kártyák esetén vannak fix díjazások, illetve bizonyos díjazások. Nos, a SEPA jó alkalom lenne, hogy máshol is reklámozzuk ezt, mert biztos, hogy jó lenne a fogyasztók számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vigé asszony, öné a szó. Ha megengedi, elnök asszony, szeretnék válaszolni a különböző tranzakciós díjakra. Mert mindig olyan díjra gondol mindenki, amit a fogyasztónak kell közvetlenül felvállalnia, mert mindig arról az elvről van szó, hogy a kereskedő újra számlázza a fogyasztó felé. Aztán az is elhangzik sokszor, hogy ezek a tranzakciós díjak eléggé opál rendszerek. Csak emlékeztetnék arra, hogy az itt megjelenő összegek nyilvánosak. Másodszorban úgy gondolom, hogy ami a költségeket illeti, amelyek a kereskedők áraiban megjelennek, is játszanak itt. Mert ugye mi nem tudjuk, hogy itt készpénzes fizetésről van-e szó, és hogy a kereskedő az eladási árát hogyan képzi azon fizetési módok alapján, amelyet majd a vevők föl alkalmaznak. Tehát ha bemegyek egy boltba, egyszerűen a kereskedő nem fogja tudni, hogy csekkel fizetek, kártyával, vagy pedig készpénzzel, vagy pedig közvetlen terheléses bankkártyával. Tehát közvetlen terhelés jelentkezik többletben a fogyasztó számláján. Nyilván a kereskedőnek kell végül is valahogy kialakítani az eladási árát. De ha egy helyen például túl sokba kerül a fizetési eszköz, hát nem tudom, hogyan lehetne akkor ezt átalakítani mondjuk egy csekké. Most ezeknek a koncepcióknak a megértése, amelyek nem ugyanazok, és figyelembe véve azt is, hogy ha ezeket a tranzakciós díjakat fenntartjuk, ez gyakorlatilag torzítja a konkurenciát, a versenyt. Én azt mondanám, hogyha viszont eltöröljük, óriási versenytorzulást a, fog okozni a néhány ilyen speciális bank között, és a nagyon sok más jellegű fizetési eszközt biztosító bank között. Gyakorlatilag ezeknek, ennek a néhány banknak kell a befektetéseket eszközölniük, hogy ilyen jellegű fizetési eszköz is alkalmazható legyen. Ugyanis szükség van bizonyos rendszerek bevezetésére, amelyekkel föl lehet dolgozni a szükséges információkat. Ez nagyon sok kis bankra ö, igaz, a nagy bankok azon csak egy-két ö, csoporttal tartanak kapcsolatot. Például a Citibankra gondolok itt. Úgyhogy, hogy betiltsuk ezt a tranzakciós díjat, ami kompenzálja a bankok terhelését vagy költségét, hogy kidolgozhassák ezeket a fizetési rendszereket, gyakorlatilag oda vezet, hogy torzulni fog a verseny. Mert ha abból az elvből indulunk ki, hogy a fogyasztó nem akar többet fizetni, és hogy ezeknek a közvetlen kifizetést lehetővé tevő bankoknak többet kell fizetniük, akkor a kompenzációs rendszer vonatkozásában Hát nem igazán tudom, hogy a teljes rendszert hogyan lehet finanszírozni. Akkor abból, abból indulunk ki, hogy majd ezek a közvetlen kifizetést biztosító bankok fogják a nagyokat finanszírozni? Elnök, köszönöm szépen. A verseny igazgatós, főigazgatóság képviselője is részt van, úgyhogy majd őt is megkérdezzük erről, de először Csöpel asszonyi a szó. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik Epping úr kérdésére vonatkozik illetve Ferber úr is utalt rá részben. A SEPA egy ténylegesen európai kezdeményezés a verseny fokozását szolgálja. Nemzeti rendszerek, nemzeti szabályok léteznek, és az egyes tagállamok között eltérőek a rendszerek, például a német rendszer más, mint a SEPA keretében a közvetlen debit rendszer vagy más országokban működő hasonló rendszer. Úgyhogy számos különböző rendszer létezik. Először is azt kell megismernünk, hogy milyen rendszerek működnek az egyes országokban, nincs teljes átláthatóság, de tudjuk, hogy az EFV vagy a Reban Olaszországban eltérően működik, már legalábbis az ügyfelek tapasztalata szerint. Hogyan működhetnek ezek a rendszerek, hogyha áttérünk egy egységes feldolgozási rendszerre, vagy szolgáltatásnyújtó rendszerre. A SEPA gyakorlatilag egyfajta standard, és ez nem azt jelenti, hogy a SEPA rendszerben átutalást intéző ügyfél mindenütt ugyanazt a terméket fogja kapni. A terméknek különböző jellemzői vannak, különböző ára függen attól, hogy mobiltelefonon, papíron vagy online rendelik meg. Hiszen ez alapvetően az ügyfél és a bank közötti kapcsolattól függ. Az ügyfelek kiszolgálása nem kerül ki a piacról. Vannak ezen kívül nagy rendszerek, az ERV például, amelyeket meg kell vizsgálni, egy EFV rendszerben a bankközi közvetlen debitről van szó, és a kártyán szereplő adatokat lehet, hogy nem a az adatvédelmi szabályoknak megfelelően rögzítik. Tehát a rendszer egy hibrid rendszer, Németországban viszonylag jól működik, ugyanis az emberek eh, azért fizetnek, amit meg akarnak eh, venni. Ez nem egy kártyára alapuló rendszer, Visa vagy egyéb kártyára épülő rendszer, ez egy a kereskedő által kezdeményezett debitrendszer az ügyfél fizetési hajlandóságától függően. Ami pedig a most folyó munkát illeti a parlamentben, illetve a tanácsban, arra irányul, hogy meghatározzuk, milyen, illetve meghatározzák, hogy milyen rendszerek működnek, hogyan működnek ezek, és tudom, hogy a parlament 2015-öt javasolta az úgynevezett nagyobb rendszerek esetében, amelyek a SEPA mellett léteznek, tehát ott hosszabb idő állna rendelkezésre a rendszer átállítására vagy megszüntetésére. De ez nem azt jelenti, hogy az ügyfelek számára a szolgáltatás színvonala csökkenne. Másodszorban, ami a SEPA tanácsot illeti, az ágazat számára kihívást jelentett, hogy arra kértek minket, hogy harmonizáljunk, illetve megteremtsük a versenyt a bankok között. Ugyanis ma gyakorlatilag a bankok megbújnak a helyi standardok és rendszerek mögött. Állami magán partnerségre van szükség, hogy az ágazat integrációs erőfeszítéseit segítsük. Ennek az alapja a verseny. Nyilvánvalóan a bankok sem akarják a versenyt visszaszorítani és lenyúzni az utolsó bőrt is az ügyfelekről. Tehát egy átfogóbb, a verseny átfogóbb keretei között kell ezeket a kérdéseket vizsgálni az európai szinten. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés hangzott el a versenyről. Vigyé asszony is, aki nem akar torzulást, erre utalt, és mivel szerencsénk van, és Rita Vézenbek asszony a versenyfőigazgatóságot képviseli, és körünkben van, már is átadom neki a szót. Parancsoljon, asszonyom! Does it work like this? Yes. So... Így működik? Igen, ha megengedik. Ha ez lett volna a kérdése, néhány ponton végigszaladnék, amelyet a versennyel kapcsolatban felvetettek. Először is az arányosság, a szabályosság arányosság elvéhez való igazadását, illetően a bizottság úgy gondolja, hogy nem sérül az arányosság elve, és a MIFEK szabályozása szükségszerű és arányos is ebben az irányelvben. Sem az Európai Bizottság, sem a bizottság jogi szolgálata, sem a tanácsé nem látott ezzel semmi gondot. A MIFEK, MIF díjak szabályozása azért szükséges, mert a, ezen díjakról szóló vita, vitára való visszatekintés megmutatja, hogy versenyszempontból ezek a, a bankok migrációjának komoly akadályát jelentik. Különösen az esetről eset értékelések esetén derült ki, hogy a bankok panaszkodtak, hogy nem látható át a rendszer, és nem e, e, egyenlő a működés vagy játéktér sem, nehéz a bankoknak ebben a térben mozogni. A versenyképességi főigazgatóságon úgy gondoljuk, hogy egyéni alapon kezelve a helyzeteket is e, lehet élni, ám ez egy hálózati ágazat, és ahhoz, hogy ez az új európai rendszerhez illeszkedjen, Fontos, hogy jelentős számú bank átlépjen az új rendszerbe, és ennek érdekében jobb ebben a kivételes helyzetben, ha, ha úgy szabályozunk, hogy a versenyképességi szabályok céljai megvalósuljanak. Tehát egy versenyképességi értékelés már benne van a szabályozásban. Ez az első kérdésre való válasz. A második az ECP által feltett kérdés, hogy a kétoldalú és egyoldalú megállapodásokra miért terjed ki ez a szabályozás? Azért, mert a kétoldalú és egyoldalú szerződések megítélése lehet, hogy más. No, a válasz az, hogy a hatos cikk épp azért került a tervezetbe, hogy a jogalkotói szempontból vizsgálja a kérdést, megint csak egyenlő feltételeket teremtve a részvevők számára ilyen értelemben más típusú intelligent díjakat is érdemes a hatály alá vonni, hogy egységes, átfogó rendszer szülessen. Ami a különbségek a mi tranzakcióink és a tranzakciós díjak közötti különbséget illeti, többször elmagyaráztuk már, megint tudhatom ezekkel, a versenyértékelésben különbséget teszünk a rejtett díjak és az egész rendszer által fizetendő tranzakció alapú díjak között, illetve a kollektív díjak között, között abban áll, hogy a rejtett díjak esetében, amelyeket tranzakció szerint vetnek ki, ezekre nem is látunk okot, hogy ilyeneket kíróljanak. Általában ezeket azzal magyarázzák, hogy a közművek, közművállalatoknak érdeke, hogy egy ilyen hatékony fizetési rendszerrel fizettessék a fogyasztókat, és így kvázi támogatják őket. Most a közművállalatok végezhetik ezt más módszerű, és adhatnak rabatot vagy kedvezményt az ügyfeleknek, hogy ezt a rendszert alkalmazzák. Nincs szükség arra, hogy a bank saját ilyen támogatási eszközzel éljen. Ugyanakkor a másik tranzakciórendszerben pedig egy közös megoldás arra vonatkozóan, hogy a a hibák által okozott költségek kompenzációját annak kell megfizetni, aki okozta a hibát. Nehéz persze visszakövetelni a pénzt, amit azért kell befizetni, mert valaki más hibázott. Ezért a direct debit rendszerben is a kollektív rendszert látjuk kívánatosnak, hogy ezeket elkerüljük. Még három másik pont merült fel a francia bankokkal kapcsolatban azt mondták, hogy a MIF díjak nyilvánosak, mindenki tud, ismeri ezeket. Hát szerintünk nem. A bankok weboldalai nem nagyon szerepelnek ezek a díjak tételesen. Nem mondom azt, hogy minden bankot megnéztünk, de azt nem lehet mondani, hogy a közvélemény ismeri ezeket. És én, hogyha egy direct debit ügyfél vagyok, azt nem mondhatom, hogy előre kvázi riasztanak engem a felől, hogy minden egyes kifizetésem esetén a partnerem, tehát a, a közműcég vagy a telefonszolgáltató kell, hogy fizessen ilyen díjat. Úgyhogy nem közismert tény ez. Ami pedig a bankok üzleti modelljét illeti. Jól tudjuk, hogy egyes bankok olyan modellt működtetnek, amely nagyban függ a MIF díjaktól. Ezek általában a, a lakossági bankok, vagy fogyasztói bankok. Ugyanakkor kivételes helyzet az, hogy egy bank csak lakosság ügyfeleket lát el. Európában általában a bankok több lában állnak, vannak lakossági bankok, meg lakossági és vállalati bankok. Úgyhogy nagyon kicsi kisebbség az, az a bankok köre, amelyek a jövedelmeik jelentős részét a MIF díjakból szedik be. Amikor, amit akkor szednek be, amikor az ügyfél mindig befizet egy, tételt. Ugye ez nagyon könnyű bevételi tétel, a bankok szeretik is, ám nagyon kicsi bank, nagyon kevés tagállamban nagyon kevés bank az, amely nagyban függ ettől. Tehát szerintem nem ez a kisebbség kéne meghatározza a szabályozás jövőjét. Merci beaucoup. Je vois que madame... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy végé az, hogy egyáltalán nem ért egyet. fortement critiqué, vous avez aussi le droit de vous défendre. Nos, joga van megvédeni magát. Megengedi, hogy ö, röviden a szönnek adja meg először a szót, és Hárcing úrnak, hogy hadd védekezzenek. Hát nem föltétlenül akarok védekezni, de A valóság az, hogyha veszük például a francia piacot, ezt ismerem a legjobban a többi európai piachoz képest, a 20 legnagyobb ilyen bank 80%-át képviseli a fogyasztók számláiról történő közvetlen leemeléseknek. Tehát, ha veszük a nagy banki csoportokat, akkor előfordulhat olyan helyzet, hogy többé-kevésbé kiegyensúlyozott tan alakul. 39 regionális ö, kasszánk van, például a Crédit agricole de ennek a banknak a helyzete rendkívüli módon eltér a többiétől. Úgyhogy ö, ha minden egyes banknak ugyanolyan beruházása ö, lesz köteles, tehát mindegyik banknak ugyanilyen beruházást kell, hogy eszközöljön, akkor rendkívül kedvezőtlen helyzetbe kerül, hogyha ezeket a díjakat eltörlik, mert ugyanolyan összeggel kell beruháznia, mint a többinek. Úgyhogy ez az első dolog. Ha a bizottság ahogyan javasolja, elegendő, hogy a számla tulajdonosoknak rabatot ajánljanak ö, egy ilyen közvetlen terhelés esetén, mert inkább ezt kedvelik. Én úgy látom, hogy vannak már ilyenek, ma is, ö, ahelyett, hogy kedvezményeket ad, adjanak, ö, inkább ö, terhelik az embert, Úgyhogy nagyon nehéz befolyásolni azt, hogy mit ajánljon egy nagy bank a bankszámla tulajdonosainak, vagy pedig megadóztatja a tranzakciókat, ugyanis a fogyasztónak nem igazán van választási lehetősége, hogy hogyan fizessen. Hogy hatékony legyen a dolog, tökéletesen egyetértek, hogy legyenek új modellek, de ehhez az kell, hogy ezek a bankok egyrészt ajánljanak bizonyos számban fizetési lehetőségeket bankszámlatulajdonosaiknak, és aztán tudja mindenki, hogy ennek milyen következménye van, hogy végül is tudja az ember, hogy mit választ. Hát ilyen az átláthatóság, mondja az elnök asszony. Hárcing úr parancsoljon. On the reaction of DG competition. A bizottság képviselőjéhez válaszul három dolgot szeretnék említeni. A tranzakció alapú díj, a MIF, az ügyfelek számára kedvezőbb. Tavaly novemberben a versenyügyi főigazgatóság is megvédte, mint a fogyasztók számára jobb lenne, hanem lenne MIF a közvetlen terhelések esetében. A szövetkezetek képviselői is azt mondták, hogy nem hajlandók támogatást adni. És a versenyhatóságoknak is ez az álláspontja. Én nem hallottam olyan közintézményt, ami arra utalt volna, hogy bármiféle engedményt adnának az ügyfeleknek, hogyha ezt az eszközt ezzel az eszközzel élnek. Másosorban elég meglepően, meglepetten hallottam, hogy a MIF-re épülő közvetlen debitrendszer nem átlátható. Mi teljesen egyértelművé tettük, hogy maximum 0,8 egész nyolc tized lesz a díj a migrációt követően. Ez egyébként a honlapunkon is szerepel, tehát teljesen átlátható. Harmadsorban végül is a parlamentnek figyelembe kell vennie, hogy a fogyasztók érdekét szolgálja-e mindez, és a fogyasztók számára ez jobb lesz-e, hogyha a jóváíró bank eh, díjából fedezi a költségeket. Ez az a politikai kérdés, amit önöknek kell majd megválaszolni. Nagyon köszönöm. Hát bízhat bennünk, Harcing úr a fogyasztók érdekében fogunk eljárni, mert mindannyian magunk is fogyasztók vagyunk, hogy legyen ebben biztos. Művil úrnak adnám meg a szót a bizottság képviseletében. Úgy tűnik, hogy a tanács jobb, mint önök? Köszönöm, elnök asszony a szót. Úgy gondolom, hogy a vita, amit most hallottunk, nagyon jól mutatja, hogy mennyire összetett ez a kérdés. Hallottuk a felhasználókat, az iparágat, aki a felhasználók nevében szólt, ez néha kicsit paradoxon, de aztán a felhasználók véleményét hallottuk, ami nem igazán felelt meg annak, amit 10 perccel ezelőtt hallottunk, úgyhogy azt hiszem, hogy nem volt eléggé világos, vagy legalábbis könnyű levonni a következtetéseket, ami a különböző feleket illeti. Ami viszont egyértelmű és világos, hogy létezik a konszenzus, ez pedig eléggé biztató, arról, hogy szükség van a migráció dátumának megállapítására. Bár volt, aki ezt megkérdőjelezte, de annak a módjait mindenféleképpen szabályozni kell, hát még megfelelően kell értelmezni, hogy miről, de mindenképpen meg kell állapítani egy dátumot, erre szükség van, szerintem ambíciózus dátumot is kell, hogy meghatároznunk. Ebben konszenzus alakult ki, úgy érzem. Nos, végül is a rendelet tervezetnek a célja a dátum megállapítása. Mi a bizottságnál úgy gondoltunk, hogy tekintettel arra, hogy az átutalási termék már előre haladott állapotban van, úgyhogy gyorsabb migráció ö, lenne lehetséges e felé a termék felé, hogy végül is ambiciózus dátummal ö, ugyanolyan ütemben haladjunk, hogy minden felhasználó, főleg a nemzeti közigazgatási területek gyorsan migráljanak. Persze ez magával viszi a következő terméket is, a közvetlen terhelést. Nos, ha sikerül egyetértést kialakítanunk, hogy például a rendelet el, jóváhagyását, elfogadását illetően követően egy évre legyen migráció az átutalás terén, és arra ösztönözzük a felhasználókat, de a szolgáltatókat is, hogy felgyorsítsák a másik termék migrációját, vagyis a közvetlen terhelését. Az ezt hiszem Szája asszony említette az információ problematikáját. Egyértelmű, hogyha migrációt szeretnénk, akár kikényszerített, akár önkéntes módon, a tagállamokban egyszerűen elengedhetetlenül szükséges az információszolgáltatás. Főleg a migráció esetében, még hogy azonban az országokban gyorsabb, ahol a bankok is és a cégek is korábban kialakították az információs köröket. Tehát ezek azok az államok, azok a tagállamok, ahol az összes felhasználót bevonták a SEPA projekt végrehajtásában nemzeti szinten is. Azokban az országokban, ahol hiányzik az információ, és a felhasználókat kizárták a migrációs bizottságokból a SZEPA felé. Nagyon sok szakmai kérdés vetődött föl, nem akarok mindegyikre kitérni, talán a SZEPA tanácsról azért néhány gondolatot engedjenek meg, mert ezt az Európai Központi Bankkal együtt a bizottság hozta létre. A SZEPA tanács, orientációs tanács, stratégiai jellegű, amely magas szintű ipari képviselőket, felhasználókat, fogyasztókat, közigazgatási képviselőket, vállalati képviselőket fog össze. Úgy gondoltuk, hogy rendkívül fontos szerepe kell, hogy legyen, nagyon szakmai jellegű normák aktualizálásában ez nem lehetséges, konzultációra viszont feltétlenül lehetőséget kell biztosítani. Nem úgy gondoltuk, hogy a szakmai részét ennek a fórumnak kellene ellátni, mert nem feltétlenül itt vannak azok a szakemberek, akik a bizottságot vagy az iparágot bizonyos szakmai normák aktualizálásáról tájékoztassák a felruházáson a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában a mellékletben találnak utalásokat. A bizottság úgy gondolja, hogy a mellékletben vannak alapvetően fontos és nem alapvetően fontos dolgok is, de úgy gondoljuk, hogy bizonyos szakmai kérdésekben a bizottságra lehet ruházni ezeket a jogi aktusokat, de nyilván, ha kell, akkor vissza lehet vonni ezeket. A parlament is és a tanács is visszavonhatja. Úgy gondoltuk, hogy bizonyos rugalmasságot kell megőrizni, hogy az iparág szabályait modernizálhassa, hogy aztán a rendelet melléklete módosítása kerülhessen ha szükség van rá. És azt hiszem, nem lehet tagadni azt sem, hogy a rendelet nagymértékben merített az iparág által kidolgozott szabályokból a, az Európai Kifizetési Tanácsra vonatkozóan, ami az átutalásokra, illetve közvetlen terhelésekre vonatkozik. Kiegészítettük olyan rendelkezésekkel, amelyek az új termék vonatkozásában növelik a bizalmat a fogyasztóknál, hogy nem probléma a határokon átnyúló tranzakció ezek segítségével, és bizonyos korlátozott számú rendelkezésekkel ö, véd, ö, védőintézkedéseket is kell hoznunk, az új termék vonatkozásában. Nem akarok a tranzakciós költségre kitérni, erről már volt szó, csak pontosítanék. Arról volt szó, hogy a tranzakciónkénti tranzakciós díj az eu belüli tranzakciók 70%-ában létezik, de nem 70, hanem 30 ez az érték. A 40%-os különbséget a németországi közvetlen kifizetési díjak képviselik, ott viszont a visszautasított tranzakciókra vonatkozik ez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán a jövő héten még tudnék további pontosítással írni, majd amikor a jelentésről beszélünk. Mindenesetre nagy az egyetértés abban, hogy szükség van a szabályozásra, és ha egy mód van rá, ambiciózus migrációs dátum megállapítására is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bill Tekintettel a téma összetett voltára, úgy gondolom, hogy ez a meghallgatás mindenképpen nagyon hasznos volt, és nagyon érdekes. Így az előadó jól felkészülhet majd a témából az itteni vitára. Nagyon köszönöm mindenkinek, minden szakértőnek, előadását. Nagyon köszönöm, kellemes estét mindenkinek. És már is átérünk a napi rendünk negyedik pontjára. Antolin Sánchez Prezedo a lakóingatlanokkal kapcsolatos hitel megállapodások témájában. Parancsoljon önél szó! Kérem, hogy csendben hagyják el a termet, ez nagyon kellemes lenne. Euh, voilà, monsieur, dame, s'il vous plaît. Hölgyeim és uraim! Ki lehet ám menni beszélgetés nélkül is, és akkor folytathatnánk az ülésünket. Ja, ja, a, y a pas de... Il y a, monsieur te le vallone. Ah, Serge qui est là. Et Guy qui est là. Oui, oui. Bon, euh, chers collègues, donc je passe la parole euh, à, au rapporteur et il y a aussi quatre rapporteurs. Hölgyeim és uraim, négy árnyék jelentés készítő is jelen van, úgyhogy jó vitát folytathatunk. Parancsoljon! Köszönöm ennek asszony a szót! Na voy a, a realizar esta primera intervención para el cambio, primer cambio de impresión. Megnézzük, az, illetve az első eszmecserét most eh, lebonyolítjuk a témát bevezetném. Három fő kérdéssel szeretnék foglalkozni az előkészületeket, eh, megtettük. miután kijelöltek eh, a jelzálog hitelezési dosszió felelősének, a kezdeményezés hatájáról eh, szólnék majd másodszorban, harmadsorban pedig alapvetően szólnék a különböző iránymutatásokról, a bizottság által javasolt rendelet kapcsán. Szeretném megköszönni az árnyék tevőnek tevőknek és a titkárságnak az együttműködését. Az előkészületek során több megbeszélést tartottunk. A megközelítés meghatározásában január 26-án találkoztunk Decemberben a bizottsággal is folytattunk egy munkamegbeszélést, és január 19-én Barnier biztos úrral is részletesen megbeszéltük azokat a kérdéseket, amelyek ma is a napirendünkön szerepelnek. Körülbelül 20 megbeszélésre került sor az érdekelt felekkel is. Rendelkezésemre állnak az adatok amelyeket tőlük gyűjtöttünk be. Most pedig megpróbálunk összeállítani egy ütemtervet ebben az igen összetett témában. A jelentés tervezet már készül, a titkárság egy kompetencia tanulmányt is készít, amit szerintem időben megkapnak a képviselőtársaim is, úgyhogy ehhez hozzáfűzhetik módosításaikat. Mm, remélhetőleg jó parlamenti kompromisszumot sikerül majd kialakítani. Az anyag jelentéstevőjeként, ami a hitel nyújtás, hitel felvétel, kapcsán követendő intézkedésekre vonatkozott. Ez egy olyan kezdeményezés, ami a lakó ingatlanokkal kapcsolatos hitelezésre vonatkozik. Természetesen a hitelfelvétel és a hitelnyújtás nagyon fontos kérdés, különösen a gazdasági válság közepette, aminek egyik kiváltója éppen a jelzálók hitel ágazat volt. De itt többről van szó, mint a jelzálók hitel válságról. Több tanulmány is készült, így például az Egyesült Királyságban 2010 2009-ben a pénzügyi ágazatot vizsgálta, a pénzpiacokat és az eladottságot, nem csak a jelzálók hitelezésben. Úgyhogy ez egy komoly növekedés a szakosodott, szakosított pénzintézetek körében, a jelzálog hitelezésben az Egyesült Államokkal kapcsolatosan bizonyos következtetéseket vártak tőlünk. A túlzott mértékű eladósodottság volt ez válság egyik kiváló, kiváltó oka, és nem csak a jelzáló hitelezésben. A bizottság a gazdasági irányításra vonatkozóan készít elő csomagot, amiben a lakossági hitelek is szerepelnek, illetve vizsgálni kell a növekedés és stabilitási paktumhoz való illeszkedést, a közszféra eladósodottsága is egy fontos tényező. A magánhitel az egyik figyelembe veendő kérdés szemben a közszféra eladósodottságával. milyen limiteket kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy a rendszer ismét visszaálljon a rendes kerékvágásba. Tavaly novemberben megvizsgáltuk az a válság helyzetet vizsgáló bizottság első jelentését, a legsúlyosabb hatása a válságban, az eladósodottságban jelentkezett, de ez nem csak a jelzálog hitelezésre, hanem általában a lakossági bank szektorra vonatkozik. Spanyolországot példaként említve a hitelbebukások a lakossági körben, a lakossági jelzálog hitelezésben 2,5% volt, az általános hitelek esetében pedig 5 százalék. A jelzálog hitelezők esetében 10 százalék volt. A fő probléma tehát más területekkel függ össze, olyan területekkel, amelyek nem szerepel az éppen napirenden lévő jogszabályalkotási kezdeményezésben. A nagyon eladósodott hitelintézetek és bankok esetében már igen terjedelmes jelentések születtek épp úgy, mint az állam adósságokra vonatkozóan, de itt most a magánszektor eladósodottságáról beszélünk, illetve arról a rendeletről vagy szabályozásról, ami a jelzáló kitelezésre vonatkozik. Éppen ezért szerintem ez az anyag nem teljes körű. Tavaly november 27-én küldtünk egy levelet Barnier biztos úrnak, azt javasolva, hogy a javaslat körét terjesszük ki a jelzáló kitelezésen túlra is hiszen itt nem csak a jelzálog hitelezésről van szó, időközben találkoztunk is a biztos úrral, megvitattuk ezt a kezdeményezést. Nyilvánvaló, a jelzáloggal kapcsolatos kezdeményezés nagyon fontos, ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, de ez csak az első lépés a probléma megoldása útján. A szakbizottság nevében tehát egy levelet kész írtunk, és aláhúztuk, hogy ez az európai stratégiának ez csak az első lépése. A hiányos, illetve kifogásolható hitelezési gyakorlat kezelésében és önmagában ez a problémakör nem a az alapvető gyökere a gazdasági válságnak. Itt eh, épp úgy foglalkozni kell az eladósodott eh, intézmények problémájával is. a felelős hitelezés, hitelnyújtás kérdését kell megvizsgálni. Minden esetre a jelzálog hitel területén ettől függetlenül fontos a szabályozás, fontos a rendeletalkotás. Európában a polgárok 70 százaléka ingatlan tulajdonos, amire jelzálog hitelük van, és a jelzálog hitelállomány az európai GDP 50%-át teszi ki 6 trillió euró összegben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, hogyan közelítjük meg a szabályozást. Három elvet szeretnék említeni, és öt alapvető útmutatót. A három elv a következő. Úgy érezzük, hogy ez a rendelet nem a termékekről kell, hogy szóljon. Az európai pénzügyi rendszer erőssége az, hogy a sokszínűséget és az innovációt tiszteletben tartjuk. Nem lehet egy modell, ami mindenre megoldást kínál, éppen ezért mi nem az egységességre törekszünk a termékek tekintetében másodszorban, nem célunk, és nem is várjuk el a rendelettől, hogy változtasson a jogi rendszereken, a jogi renden az egyes tagállamokban, és éppen ezért nem változtatunk ezeken, annak érdekében, hogy európai szintű megoldást találjunk a meghatározott problémákra igyekszünk választ adni, és nem akarunk újabb problémákat gyártani azzal, hogy a tagállamok jogrendjén változtatunk. Tartsuk tiszteletben a hagyományokat és a kialakult jogrendet a tagállamokban. Harmadik elv. Egyértelműen különbséget kell tenni ez nem a szokásos ügymenet folytatását jelentő rendelet lesz ami a közösségi akit illeti azonban ezt tiszteletben akarjuk tartani. Úgy érezzük, hogy a lehető legteljesebb mértékig koherens módon kell reagálni, ami nem kérdőjelezi meg az eddig elérteket. Ezen elvek és kritériumok alapján milyen iránymutatók kell, hogy bekerüljenek a jelzálog rendeletbe? Alapvetően öt kérdésről van szó, ezeket most felvázolom, és majd elmagyarázom, hogy mely területeken területekre kell, hogy összpontosuljanak ezek az iránymutatók. A 2007-es fehér könyv szerintem helyes irányban, helyes irányban mutat a hatékony és versenyképes piacok tekintetében. A pénzügyi szolgáltatások nyújtásának szabadsága tekintetében azt szeretnénk, ha minimális harmonizáció mellett működne a belső piac, és el kellene kerülni minden konfliktust. Zökenőmentes működést szeretnénk. Az egységes fizető eszközzel egy új szakaszba léptünk, ami további növekedést tesz lehetővé a belső piacon. És a stratégia egy új gazdasági paradigmához kell, hogy illeszkedjen. A fehér könyv hatékonyabb versenyképességről is szól, ezen a terület, ezt a területet is erősítenünk kell a rendeletben. Másodszorban a teleféle jelentést megvizsgáltam az Egyesült Királyságban, megnéztem, hogy a jelzálók szabályozás milyen területre kell, hogy kiterüljön. Szerintem három javaslatot lehetne felkarolni. Meg kell védeni a fogyasztói piacot a túlzott, illetve a háztartásokat a túlzott eladósodottság veszélyétől javítani kell a hitelezési gyakorlaton, illetve csökkenteni kell, le kell faragnunk a gazdasági ciklusok kilengéseit. Ezt valahogy ki kell egyenlíteni, hogy ne legyenek ekkora csúcsok, illetve mély pontok. Fontos, hogy növekedjen a fogyasztók elkölthető jövedelme, a pénzintézetek fizető képessége javuljon, és el kell kerülni, hogy a pénzügyi piacon a buborékok olyan súlyos hatásokat váltsanak ki, mint eddig. Megfelelő jelzéseket kell adnunk a piacnak, annak érdekében, hogy elkerüljük a válság megismétlődését. Ezt mindenféleképpen az államadóság területén, de a magánadóság területén is meg kell tenni. És még egy terület van, és ez összecseng a fehér könyvvel, a harmadik anyag a a főigazgató, illetékes főigazgatósági jelentése nagyobb átláthatóság kell a rendszerekben, másodszorban rugalmasság, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi rendszer gondoskodjon a családok és a vállalkozások igényeiről. Egy sor olyan terület van, amire a dg a 20-as főigazgatóság felhívta a figyelmünket, habár a javaslat nem mindegyikre tér ki koherens reformra van szükség az új prudens rendszernek és az európai felügyeleti rendszernek megfelelően, hogy a folytonosságról gondoskodjunk. Új felügyeleti hatóság jött létre Európában, és meg kell határoznunk, hogy a rendszer hogyan működjön a problémák megoldása területén ami a prudens hitelezést illeti. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy megerősítsük a jelzálók hitelrendszert, megfelelően a folyamatban lévő reformmal. Nem lehet egyszer előrelépni, aztán visszalépni. nem lehet Penelope módjára, amit megszőttünk nappal, lefejtjük, vagy amit megszőttünk este, éjjel, azt lefejtjük nappal, hiszen ezzel lehet csak erősíteni a jelzálók hitelpiacon a bizalmat. Ezeknek a piacoknak szilárd, stabil piacoknak kell lenniük, ami élvezi a polgárok bizalmát és a befektetők bizalmát is, akik ennek következtében lehetőséget látnak majd az európai piacon. Tehát ez a fő globális aspektus, amit én mindenféleképpen szeretnék a jelentésemben érinteni. Ezekkel a témákkal foglalkoztam tehát, és ezekkel kellene mindannyiunknak foglalkozni. Köszönöm szépen az előadó úrnak, rendkívül részletes beszámoló volt, négy árnyékjelentő és tevő van itt, és 17.30-kor szavaznunk kell, mindenkinek meg kell tudnom adni a szót, úgyhogy először Alfredo Palone úr, kérem 5 percben próbáljanak mindannyian szólni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam Sánchez úr beszámolóját. Már találkoztunk, véleményt cseréltünk, és nagyon sikeres az együttműködés közöttünk. Úgy gondolom, hogy folytathatjuk is a jövőben is így a közös állásfoglás megfogalmazását. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagy mértékben osztom azt, ami Zsambul levelében volt, illetve Peszedó kollégánk, amit Bárnyé úrnak mondott. Azért osztom azt, ami a levélben volt, mert arról szólt, hogy a legtöbb fizetésképtelenség abból fakad, hogy olyan befektetőknek adtak ö, pénzt, akik ö, magán ö, építkezéseken ö, voltak jelen, és azt gondolom, hogy ö, tényleg ez a kulcsa ennek az egésznek, és így tudunk közös megoldást ö, találni a javaslatra. Még mindig válságos időket élünk, és ennek nyilván az egyik ö, oka, az ingatlan buborék. Ahogy a levélben is áll, az a tény, hogy végül is ez nem a fogyasztók képtelenségéből fakad, de hogy nem, ellenkezőleg. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az Egyesült Államokban pukkadt kezd a buborék, és Európában érez, éreztük a bőrünkön a hatását. Azt próbáljuk mindig mondani, hogy a fogyasztót védeni kell és átláthatóságot kell biztosítanunk az eljárások ö, terén. Ezzel egyetértek. Úgyhogy nyilván oda kell figyelnünk az állampolgárok kívánságaira is. De egy dolog megdöbbent. Persze, szükség van szabályozókra, de hát szabad piacvilágát éljük. Ha viszont túl szabályozunk, az se jó. Nem szabályozhatunk tulajdonképpen mindent. A hitelt felvevő fogyasztók vonatkozásában hát gyakorlatilag arról van szó, hogy valaki egyáltalán milyen etikával él. Nem kényszeríthetünk semmit a bankokra, úgyhogy persze nekünk is választani kell, de itt a fogyasztók vonatkozásában szubjektív választási lehetőségekről van szó. Aki hitelt akar felvenni ö, lakóingatlanra, a lehető legjobb feltételeket kell, hogy ö, biztosítsuk számukra. És persze a legszélesebb körű információ birtokában. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen el kell egy kicsit gondolkodnunk. Vannak bizonyos problémák, úgyhogy nem föltétlenül gondolom azt, hogy azonnal bele kellene vágnunk ebbe, anélkül, hogy az előadóval és az árnyék jelentés készítőkkel össze ne ülnénk. Azt azért el szeretném mondani, hogy általános gondolatok tükrében aggaszt ez az előzetes szerződés megkötés előtti feltétel. Mert ha mindent normalizálni akarunk, akkor vagy eseti alapon kell megtennünk egyes országokra vonatkozóan, vagy pedig európai szinten. Hát nagyon sok megbeszélni valójuk van itt a tagállamoknak, illetve nagyon sok a hatásköre a tagállamoknak. És ha ez így van, akkor nehéz lesz végrehajtani. Nehezen fogjuk tudni elérni a céljainkat. A személyre szabott információ, kedves kollega, Hát ezzel kapcsolatban is el kell mondanunk, hogy a szerződés előtti rendelkezése bocsátott információnak teljesen személyre szabottnak kell lennie. Ezzel egyetértek. De már egy eléggé korai kezdeti stádiumban kell ezt biztosítani. Itt egyáltalán nem kényszeríthetünk semmi ö, szabványmegoldást senkire. És azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy gondolkodjanak el ezen egy kicsit, mert ez nem csak a hitel minősítéstől függ, azon személy esetében, aki fel akarja venni a hitelt, hanem más tényezőktől is. Például az ingatlannak milyen értéke van, mekkora hitelt akar fölvenni az illető. A társadalom leggyengébb rétegei Például azok a fiatalok, akiknek rugalmas a munkahelyük, a munkaidőbeosztásuk. Ilyen esetekben lehetővé kell tenni, hogy a harmadik fél ö, garanciát vállalhasson értük, mondjuk a szülők vagy valaki más. Aztán a nyolcas cikknek a törlése. Ez már szakmai jellegű kérdés, és ezt a kérdést a tagállamokra kell bíznunk mert vannak bankrendszereink, és nem akarok most erről vitát nyitni. A különböző bankrendszerek más és más filozófiát követnek. Vannak olyanok, amelyek a megtakarításukon, ö, megtakarításokra alapozzák tevékenységüket, mások másra. Szeretném, hogyha összeülnénk és részletesebben megvitatnánk ezeket a kérdéseket. Biztos vagyok benne, hogy lesznek közös pontok is közöttünk. Az elnök azt, hogy mikrofonja nincs bekapcsolva. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Rendkívül izgalmas eszmecsere ez, azt taglalva, hogy honnan is érkezett a válság, és azt vizsgálva, hogy vajon az, a, vajon a válságot, akkor itt kiküszöböli az a szabályozás, amelyet elfogadandók vagyunk. Lehet, hogy az egyéni jelzálok hitelek voltak inkább vétkesek a válság kialakulásában, illetve a jelzálog alá vont tulajdon, ingatlan tulajdon tömegvesztett el értékét. És ez volt az a mechanizmus, amely végül is elindította a válság hullámát. Az Európai Unióban azonban kevésbé volt ez problematikus, mint az Egyesült Államokban. Az EU-ban, egyes tagállamokban érzékelhető volt a jelenség, másokban kevésbé, inkább tehát amerikai jelenség volt ez. Az persze nem jelenti ez, hogy ne foglalkoznunk e sajátságos kérdéskörrel, és ezért hasznos az, hogy az Európai Bizottság foglalkozik vele, és a belső piac keretein belül az ilyen jellegű hitelekkel külön foglalkozunk. Ugyanakkor más területekkel is foglalkozni kell az Európai Bizottság javaslatai körében, a későbbiekben más irányelvek is érintik ezt a kérdéskört. Azonban azt arra figyelnünk kell, hogy ne fedjék le ezek egymást, ne legyen párhuzamos jogalkotás rugalmaság szempontját is szem előtt kell tartanunk, nem cél az, hogy olyan rendszer jön létre, amely aztán az innováció ellen hat, és fontos az átláthatóság is. A hitel, hitelező, meg a hitelfelvő szempontjából, és a hitelfelvő is tudja, hogy mibe lép be, milyen feltételeknek kell fel, megfeleljen, és milyen kihatásai lesznek ennek a későbbiekben. Tehát mind, mindkét fel, fél érdekei kell, hogy érvényesüljenek, és ezen túl az is fontos, hogy egymással összevethető rendszerek legyenek, tehát hogy a fogyasztó egyszerű módon össze tudja vetni az ajánlatokat, a hitelajánlatokat. Ne csak az adott régióban, tagállamban, ahol él, hanem valóban az európai piac egészét figyelembe véve bizalommal tudjon összevetni hiteltermékeket, és megfelelő ismeretekkel bírjon erre vonatkozóan. Egyfajta kérdőívre volna talán szükség a hitelképesség felmérésére is, hogy egységes módon történhessen ez, és a hitelképességi értékelés kell legyen az első kritérium, ám e, nem csak ezt kell értékelni, hanem például a, banki alkalmazott szakértelmét is, aki dönt első körben a hitelkihelyezésről. Tehát itt a, az ágazatban dolgozók, e, kockázatelemzők és e, hitelminősítők szakértelme is egy nagyon fontos kérdéskör. Legyünk tehát körültekintőek ne hozzunk létre olyan szabályozást, amely aztán túl bonyolultá, nehézkésé teszi a hitelkihelyezések rendszerét. Mert, mert aztán akkor végén szinte lehetetlené válik a hitelfelvétel. Vannak olyan csoportok, fiatalok, pályakezdők, akiknek talán nem első pillanatásra nem olyan pozitív a hitelképessége, ám életpályájuk elején vannak, és ha nem vállal semmiféle kockázatot a hitelező, vagy nem engedi meg a szabályozás, hogy némi kockázatot vállaljon a saját értékelés alapján, akkor ezzel is nehézkesé tesszük a rendszert, és kontraproduktívak vagyunk. Hiszen megkötjük a piacot. Nincs olyan piac, ahol ne volna semmiféle kockázat, akkor ez nem működik. Gyugigolt. Köszönöm szépen, Gigolt úr következik. Ja, Frau Präsident. Igen, elnök asszony, kedves képviselőtársaim. Először is üdvözöljük azt, hogy az ingatlan hitelekkel foglalkozó irányelv tervezet egy újabb területet is leszabályoz, mert korábban ezek kivételt képeztek a jelzálog hitelek. A válság tapasztalatai alapján látható, hogy a tagállamok éppen e területen látják a válság egyik kiváltó okát. Azt is világossá kell tegyük, hogy itt ö, egyrészt egyensúlyt kell találnunk az egyéni jogok és a, a jólét, a közjóléte között. Utóbbihez, utóbbihez tartozik a pénzügyi piac stabilitása, és a túl sok hitel kerül kihelyezésre ugyanabban az időben, és változó kamatlábak érvényesülnek, akkor nagyon nehéz makrogazdasági helyzethez vezethet ez, amikor is túl sok hitelfelvevő összeomlik a nehéz helyz, gazdasági helyzetnek betudhatóan. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy biztosítanunk kell a hitelekhez való hozzáférést a, az állampolgárok számára. Nem szabad ezt szükségtelenül nehézé, bonyolultá tennünk, és a fogyasztóvédelem maximális mértéke is kell, hogy érvényesüljön, hogy a jó minőségi hitelekhez húzzanak hozzá az állampolgárok, és nevezessék félre őket a hitel kihelyezők, bankok. Tehát közös az is, hogy egy közös normarendszerek kerül kialakításra, a 8-as cikk szól erről. Ugyanakkor azt tudjuk elképzelni, azt is el tudjuk képzelni, hogy a változó kamatok esetén a fogyasztók egyes forgatókönyveket is kapnak, negatív meg pozitív forgatókönyveket is, ezekkel is megismerkedhetnek. Ezáltal biztosítatjuk azt, hogy a felhasználók ki tudják számítani, hogy adott esetben hova csúszik majd le vagy fel a kamat, állatok fizetendő kamat. A 9-es cikkben történő szabályozás megfelelő körültekintést tartalmaz a bizottság részéről, ám el tudjuk képzelni, hogy az eddig szabályozatokon túl a javaslatokon túl hozzá lehetne tenni ehhez, hogy a hitelező is tájékoztathatjuk, hogy ott is, ahol változó kamatok érvényesülnek, ott is megfelelő tájékoztatást adjanak az egyes forgatókönyvekben várható esetekre, ez még a szerződéskötés előtt megvalósuljon ez a tájékoztatás. És hogy a hittel felvevő is megfelelően tájékozódjon erről, és aztán kötelező érvényű szerződések szülessenek. Szerintünk arról van itt szó, hogy a tényleges éves kamatok kiszámításánál figyelembe kell venni azt is, az, hogyha különféle kamatok érvényesülnek az időszakon belül, ezek is átlátható módon kerülnek meghatározásra. A 12-es cikk ezzel kapcsolatban nem tájékoztatja, az ott tartalmazottak szerint nem kap elég tájékoztatás a hitelfelvevő a kamatok alakulásáról egyes tagállamokban vannak alkalmat ö, határairól szóló ö, szabályozások, hogy mi az az elviselhető legmagasabb kamat, amely megengedhető. Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a hosszú távú kamat megállapodások rendkívül fontosak a rendszer stabilitása szempontjából, és ezért figyelme kell legyünk arra, hogy a hosszú távú kamat szerződésekben ne lehessen hát ne, le, ne lehessenek hátrányosabbak, mint a rövidtávú ö, szerződések feltételei, és ezáltal elkerülhetjük a, a nagy fluktuációkat, a nagy boom és aztán az összeomlásokat. Aztán azzal is foglalkozni kell, az a nagyon fontos kérdés, hogy mi történik voltak éppen akkor, amikor hitelek kerülnek kihelyezésre, nem megfelelő kockázatelemzés alapján, nem megfelelő, nem megfelelő biztosítékok alapján. Előfordult az, hogy a biztosíték értékének sokkal magasabb hitelek kerültek kihelyezésre, hát ezt is el kell kerüljük a jövőben, ezt a gyakorlatot. És különösen a, a válságot szemedett országokban nagyon sok hitelfelvevő túladósodott, ugyanakkor nem szabad, nem szabad magára hagyni a, a hitelfelvevőt, ha már nem tudja fizetni a kamatokat, erre vonatkozóan is legyenek rendelkezésekre. Azt is látnunk kell, hogy sok tagállamban gondot jelentett az idegen devizában felvett hitelek ügye, ahol az emberek nem tudtak felmérni, hogy voltak éppen milyen kamatköltségekkel jár ez majd hosszabb távon. Itt is olyan szabályokat kell hozni, hogy legalábbis az információs jogokat biztosítsuk, annak érdekében, hogy a felhasználók, a hitelezők fizetésképtelenek legyenek. Ez is nagy felelősséget ró a gazdasági stabilitás ügyében a, hitelezőkre, illetve a fogyasztói jogokat is biztosítani kell e tekintetben, ha más devizában veszik fel a hitelt. Ez az európai belső piac stabilitása szempontjából épp úgy fontos, mint a fogyasztóvédelem szempontjából. Köszönöm szépen, még megadom Sozónak a szót. Nyilván ma még csak első eszmecseréről van szó, mert tisztában kell tartanom a szavazásra kijelölt időpontot ο εισηγητής μας τόσο με την εισήγηση την προφορική που μας έκανε σήμερα όσο και... nagyon jól együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel. Jó kezdeményezést készített eh, Barozó úr felé, és az a benyomásom, hogy igen jól ismeri ezt a problémakört, tudja, hogy hogyan lehet ezzel megbirkózni, milyen részletekig lehet levenni. A bizottság javaslata inkább korlátozó jellegű, és egyetértek a jelentéstevővel több ponton az a javasolt intézkedések túl általánosak, általánosak, felszínesek, és szerintem ennél bátrabbnak kellene lenniünk, lennünk. Természetesen a pénzügyi rendszer és a bankok szerepe nagyon fontos, azonban ha van egy óriási társadalmi igény, akkor nem tanácsos, hogyha ez pusztán a spekulációra épül. És még nagyon röviden csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy vannak egyéb fontos jelentések is az USA-ban, az Egyesült Királyságban, amelyek rámutattak, hogy a pénzügyi rendszer eltérően alakult a korábbiakhoz képest, és éppen ezért a szociális igényeket nem lehet teljes mértékben az alapkeresletet teljesíteni. Ugyanis túlságos nagy nyomás alá kerülnének a ügyfelek, a fogyasztók. A spekulációkat és a nyereség, mohóságot meg kell állítani, ez óriási kockázatot jelent. Új termékeket, innovatív termékeket kell kifejleszteni, hiszen láthattuk, hogy ezek hiánya eredményezte többek között a válságot. Megfelelő innovatív termékekre van szükség, javítani kell a hitel kínálatot, És ha a bankok bedőlnek, akkor az államnak kell a helyükbe lépnie és megmenteni a helyzetet. Ez azonban elfogadhatatlan. Éppen ezért megfelelően kell a válaszokat megadni. Ugyan nincs elegendő időnk, de jó néhány részletre majd még később visszatérnénk, ami az intézményi kérdéseket illeti, illetve a hitel közvetítők kezelését. Itt rengeteg probléma és kockázat adódik, jövőben gondolom, hogy még lesz alkalmunk más résztvevőkkel ezekről a kérdésekről vitatkozni. Köszönöm szépen. Megérkezett az elnök asszony is, a vitát is lefolytattuk. Csak annyit szeretnék még elmondani, hogy május 24-én tárgyaljuk a jelentéstervezetet, június 9-e módosítintványok határideje, július 4 módosítintványok szavazása szakbizottságban július 12, plenár, plenáris pedig októberben. Nagyon szépen köszönöm. I know, I know.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 everybody, can you all put your cards in and... Mindenki kérem, hogy a kártyát vegye elő, hogy tesztet tudjunk tartani, és aki elmegy, az csendbe tegye. In quietly. Aki meg bejön, legyen szíves csendben tegye. Remélem mindenki előtt ott van a szavazólista. Akkor az ellenőrzés céljából megnyitom a szavazást. Ha mindenki elégedett és boldog, nyomja a gombját. So far we've got 33 members who have... Eddig 33 képviselő teszteli a kártyáját, most már 36, 37, még valaki? Nem lépünk előre? De igen, 39-en vagyunk már. Egyre nő a létszám. Nos, 39 képviselő nem, most már 40, de 36-an nyomták a gombjukat, úgyhogy kérem, aki nem tette még eddig, nyomja, teljesen mindegy, hogy melyiket. Most már 39 van, úgyhogy egy valaki nem nyomta. Eddig. Ah, értem, nincs itt. Hát reméljük, hogy jön majd valamikor. Werner, jó, tehát 39-en 33 igennel, egy nemmel találkoztunk. Jó, akkor kezdjük. Oles Schmidt jelentéséről szavazunk a lakóingatlanokkal kapcsolatos ö, uh, bocsánat, nem, a befektetők általánítási rendszerekről. Jó. Pervans. Köszönöm, elnök asszony. Egyszerűen csak a szavazó listán úgy gondolom, meg kellene kérdezni, hogy a 76-os és 156-os módosít indítványokat visszavonják, ahogy ezt kértem a szárnyékjelentés készítőkülésén, hiszen olyan módosítókról van szó, akik, amelyeket zárba úr adott be, és amelyekről szavaznunk kell. Pedig úgy gondolom, hogy bizonyos képmutatást tapasztalok azon forma alapján, ahogy ez meg lett fogalmazva. Nem volták őket vissza, hanem teljesen autonóm módon lettek beadva a jelentés készítőhöz képest. Hogyha megnézzük a szavazó listán a logikát, az azonos módosítani indítványok esetében először kell vizsgálnunk őket. A 76-os, 156-os, a 16-os és 63-as esetében ez nem így történt, és az előadó módosítói előtt szavazunk róla. Tehát szeretném, hogyha a néppárt visszavonná őket, vagy fordítsuk meg a sorrendet, az előadó illetve a 76-os és a 156-os módosító indítványok sorrendjét. Uh, I'll now take the report. Akkor az előadónak adom meg a szót talán először. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. A módosítókat nem vonjuk vissza, annál is inkább, mert más kollégákkal való azonos módosítókról van szó, tehát több módosító azonos, itt nem akarok az árnyékelődőkkal boxolni, nem akarok velük vitába szállni ezekkel kapcsolatban. Ale. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Én köszönetet szeretnék mondani minden árnyék jelentés készítőnek ezért a nagyon jó és tisztességes munkáért. Úgy gondolom, hogy elég jó kompromisszumokat sikerült megfogalmaznunk, és persze azért, mert úgy gondoljuk, hogy első olvasatban kell, hogy átmenjen. És a magyarok mind a három témát, a befektetési és a másik témában is még a nyár előtt be tudják nyújtani. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindannyiuk segítségért, a titkárságot is beleértve, Kerti, és saját ALDE titkárságomat is beleértve, ketten vannak a klérek. Nagyon örülök, hogy sikerült kialakítanunk ezeket a kompromisszumokat. És beresz asszony javaslatát illetően, hát ezt már felvetette a legutolsó ülésen is. Úgy gondolom, a bizottságnak kell erről dönteni. Ami engem illet kicsit kínos, ugyanis az a módosító indítvány, ami érintett ez a dolog, ez nincs itt. Átszövegeztük, és egy másik lett belőle. Ami a két módosít önnétványt illeti. Egy az egybe ugyanazok, mint az enyimek. Sajnos nem halljuk Beres asszonyt. Asszonyom, én nem voltam elnök itt ebben a házban sajnálatos módon. És úgy gondolom, hogy erről a listáról nem nekem kell dönteni. Úgyhogy én azt mondtam, hogy kész vagyok mindannyiukat meghallgatni, főleg az elnök asszonyt, hogy hogyan folyjon a szavazás. Ez volt a véleményem. És egyébként meg akartam köszönni önnek a nagyon jó együttműködést. I have, Udo has asked for the floor. Udo és Sven kértek még szót. Udo. Köszönöm. Pervans Verez egy arra körülmére hívta fel a figyelmet, amit nem szabad lehagynunk a napi rendről. Valót igaz, hogy kevés ok van arra, hogy Olesmitet leszavazzuk, aki jelentéstevőként és kollégaként is szokás szerint kiváló munkát végzett. Ezen túl szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a koordinátorok körében arra jutottunk, hogy a további eseményekről tárgyalnunk kell azon kérdésekről, amelyek szakbizottságunk számára igen fontosak, és ezek az eszmecserék még nem értek véget. Ezért látom szükségét annak, hogy ezt tovább folytassuk. Sven. Well, first of all... Hát először is, kedves kollégák, köszönet, és köszönet Olinak, és tényleg jó volt az együttműködés, jó vitákat folytattunk le. De el kell mondanom, nagy kár, és elég megdöbbentő, hogy először Alba kollega jelenlétében, aki az, a néppárt árnyék jelentés készítője, is ott volt az ülésen, majd egy hét múlva nem volt kép, kész módosító indítványt ebbe a folyamatba megfogalmazni. Nem az a probléma igazándiból nekem, én szívesebben szavaznék Olé módosít indítványáról először, de megváltoztathatjuk a sorrendet is. Nem ez a gond. A gond az, hogy két képviselő elment a parlamenttől, a másikat meg e, kizárták a szocialista frakcióból. Szába meg még, még mindig a néppárt tagja, pedig a spanyol törvények értelmében ez már is törvénysétés, nem visszautasítani a pénzt. És a néppárt mint párt, amely általában büszke arra, hogy igenis erőteljesen gondolkodik a törvényekről, vállalja a következményeit ennek az esetnek. Úgyhogy tényleg aggaszt ez a dolog, nem az aggaszt, hogy milyen sorrendben szavazunk, ez az, ami valós probléma itt a házban, és árnyékot vet rá. Elnök, nem hiszem, hogy erről most itt óriási vitát kéne folytatnunk, de Mendez de Vigo úrnak azért megadom a szót. Elnök asszony. Kigel úr eléggé ironikusan szólt, amikor hozzászólt. Maga az újság is elismerte, hogy csapdát állított itt a parlamenti kollégáknak, és maga az újság is elismerte. Egy úr nem fogadott el semmiféle pénzt. Ez a valóság. Azt hiszem, hogy eléggé rossz dolog az, hogyha itt a házon belül félrevezetjük a kollégákat. között. Uh, Köszönöm szépen, meg kell mondanom, hogy egyetértek azzal, hogy uh, semmi nem nyert uh, bizonyítást, nem szabad előre megítélnünk a nyomozás eredményét, akár a házon belül, akár Spanyolországban. Pusztán a jelentést olvasva voltak bizonyos kérdéseim az értelmezéssel kapcsolatosan, de minden esetre látom, hogy minden esetben indokoltan kér segítséget, akár a frakciótól, akár a spanyol törvények értelmében a lehetséges forrásokból. Tehát szerintem várjuk meg a, nyomozsa, a vizsgálatok lezárását. A szavazó lista, nem, Prevans, most nem adom meg a szót megint. Why don't you wait? Miért nem várod meg, amíg az elnök befejezi? Az elnök beszél, és nem kapsz szót. Ragaszkodunk a sorrendhez, ami lehetőséget tesz, ad arra is, hogy ellene szavaz. Hogyha másoknak adunk lehetőséget, hogy a módosítójukat megszavaztassuk. Ezzel az eljárással állítottuk össze a listát, bizonyos mértékig figyelembe vettük a kérésedet, kifejtheted a véleményedet, és szavazhatsz ilyen furcsa módon is, ha úgy gondolod, de a papíron szereplő sorrendben fogunk szavazni. A kompromisszum, az F kompromisszumossal kezdjük mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hatos, 60-as Prevans Berezféle módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A jury egyes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Gyuri kettes mellett ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a pontos számokat. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Akkor következik a kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es már volt, 13-as, 63-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es szobeli módosítóval a jelentéstevő részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 66-os okafogyottá vált, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 66-os okafogyottá vált, Júri 3-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, a kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es, ez már az F-ben szerepelt, 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 72-est. Mindenki szavazott? akkor ez úgy tűnik, hogy megbukott. Mert Werner nincs itt. A 16-os és a 73-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 74-es már szerepelt, 17-es, 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 18 as visszavonták, 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük a 76-ost. Elfogadtuk. B kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, Júri 4-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, D kompromisszum nincs-e szóbeli módosító ezen a sok oldalon, akkor a D-ről mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum, a 16. oldalon szerepel. Mindenki megtalálta az e-kompromisszumos? Mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 35-ös módosító következik, amit még nem találtam meg. A 22. oldalon a 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 10-es mellett ellene tartózkodás el, azt ellenőrizni kéne. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 150-es már volt, 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a júri 11-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Júri 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Júri 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júri 15-ös szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es és 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene ez okafogyottá vált, a Júri 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 157-es már volt, a 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Júri 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os és a 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Júri 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, I kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva, 56-os nincs meg, tehát akkor az 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, az 58-as szerepelt, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor a módosításokkal együtt a szövegről elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35 mellette ő tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül, és még a jogalkotási állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor itt közben eltűnnek emberek. 34 mellette 4 tartózkodás mert közben néhányan elmentek. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Um, Sorry, yeah. I pulled my card out back in again in time. Can you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 Okay, excitement over. Na jó, vége az izgalomnak. Robert, kész vagy? Következik a hatos napi rendi pont, ami nem más, mint az energiapiac integritása és átláthatósága. A vélemény előadója Robert Goebbels, és már át is adom a szót. Köszönöm, kedves elnök asszony! Kedves kollégák! A rendelet javaslat az energiapiac integritás és átláthatósága szempontjából szükséges vélemény. Nyilvánvaló, hogy ahol piacok vannak, mindig megvan az a kísértés, hogy visszaéljenek velük, hogy felhasználják az információt abból a célból, hogy az emberek meggazdagodjanak. Ez olyan tény, amit az energiapiacok liberalizálása, amit annak idején ugye a bizottság találta ki, és szükséges intézkedésnek ítélt, azzal a célral, hogy majd ugye a gáz ára csökkenni fog a fogyasztók számára, de ellenkező eredményt ért el, és gyakorta láttunk olyan mozgásokat ezen a piacon, amit nem lehet úgy magyarázni, hogy a valós helyzet, amelyet a kereset és a kínálat alakít ki. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a piacok, amelyek az elmúlt tíz évben egyre évgé váltak, átláthatóak legyenek, jobban felügyeljék őket, és minden egyes manipulációs kísérlet és minden visszaérés a piacon azonnal fedétése kerüljön, és büntetést vonjon maga után. Nos, a bizottsági javaslatot ezért üdvözöljük, és szinte teljes mértékben támogatom. Bizonyára tudják, hogy szakbizottságunk csak véleményez, és a felelős bizottság az Ipari és Energetikai Bizottság, amely már jó előre haladott állapotban van tárgyalásai során. Tegnap nagyon érdekes vitát folytattunk. Kollégánk Kaci Márkakis úr jelentéséről. A szabályozási javaslatért annak érdekében a bizottság a manipulációról szóló, a piaci manipulációról szóló irányelvből merített, amely 2003-ban született, és amelynek egyébként mellesleg abban az időben az előadója is voltam. Tehát, ebből merítve, a már létező irányelvből a bizottság javaslatában felkívánja újítani a piaci manipulációról szóló irányelvet. Tudják önök is, hogy Báni eh, biztos úr azt mondta, hogy hamarosan hozzánk fordulnak majd, hogy megerősítése kerüljön ez az irányelv. Ez pedig elvi problémát vetett fel, ugyanis a bizottság egy olyan irányelvből merített, amelyet még a társjogalkotó nem fogadott el. Úgyhogy előadódhat az a helyzet, hogy a parlament és a tanács elfogadja a, a rendelet javaslatait, amelyek olyan formában, ahogyan itt elénk tárják, ugye a piaci manipulációról szóló irányelvre utalva. Ez ugye csak elméleti kockázati lehetőség, de jelezni szerettem volna. Tehát a bizottsági javaslat szerint az energiaszabályozói együttműködési ügynökséget, az ASZERT kívánja módosítani, amely a piaci felügyeletet látja el. Azt hiszem, hogy ez csak logikus lépésként minősíthető, de oda kell figyelni arra, hogy az ASZER, amely jubjanai tevékenységét még csak most kezdte meg, megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen, legyen ez azok emberiek és anyagiak is, hogy felügyelhesse a teljes energetikai piacot, amelyel megkívánjuk bízni. Aztán optimális együttműködésre van szükség a nemzeti szabályozó hatóságokkal és az is, az ASZER részéről, illetve az európai értékpapírfelügyeleti hatóságokkal és a pénzügyi szab- a piacok szabályozásával foglalkozó nemzeti hatóságokkal. Ezen kívül nem elegendő új szabályokat megfogalmazni, arra is oda kell figyelni, hogy abban az esetben, ha törvénysértése kerül sor, igenis büntetés vonjon az maga után. Láttam a bizottság egy közelmúltban megfogalmazott nyilatkozatát, amit az indoklásomban idézek is, amely megállapítja, hogy lényeges eltérések vannak a szankciók minimális és maximális szintje között az egyes nemzeti jogszabályokban. És úgy gondolom, hogy még tiszteletben tartva az egyes államok hatáskörét is a szankciók megállapítása terén, hiszen ez a tagállami hatáskörbe tartozik, oda kell azért figyelnünk arra, hogy azonos feltételek teremtődjenek a szankciók terén is. Elnök asszony, nagyon kevés módosító indítványt fogalmaztam meg, nem akartam vitát nyitni arról, hogy szükséges-e ezen rendeletbe belevenni a CO2 piacát. Ezt Caci Makakis kollega javasolta. Én magam támogatom. Legalábbis legyen opció, ként lehetőség a CO2 piac szabályozására, mert a közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy cyber támadások történtek ezen piacok ellen. Nagyon sok volt a manipuláció és csalás is ezeken a piacokon. Úgyhogy a bizottságnak kell most eldönteni, hogy Cacimakakis úr megközelítését el, tudják, el tudja fogadni, aki konkrétabban szeretné szabályozni a CO2 szabá- piacot, de nyilvánvaló, hogy ezt is szabályozni kell, mint piacot. A javasolt módosító indítványaim a szabályozó, szabályozó szövegre egyértelműen azt célozzák meg, hogy minden egyes tranzakciót megcélozzuk, legyen ez a szabályozott piac, a tárgyalási platformok, illetve a tőzsdén kívüli ügylet, ügyletek is, illetve az energiatőzsdék felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat javasol a bizottság. Én azt javaslom, hogy írjuk bele a szövegbe, hogy a bizottság mielőtt még ezeket a delegált aktusokat javasolná, szükséges konzultációkat folytasson le a piaci résztvevőkkel, de ugyanakkor az energiaszabályozókkal is, illetve a pénzügyi piacok szabályozóival is. Aztán el szeretném mondani, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek megint csak odafigyelni arra a tagállamokkal szemben, hogy minden egyes tagállam ugyanazt a szabályozást alkalmazza, ennek pedig minden piaci résztvevőre vonatkoznia kell, legyenek azok EU-s résztvevők, vagy harmadik országbeliek. Azt is javaslom, hogy kicsit finomítsunk a bizottsági javaslaton bizonyos szabálysértések esetén. Nevezetesen van egy olyan gyakorlat a piacokon, amelynek értelmében az energiaszállítást bizonyos szolgáltatóknak tartják fenn, hogy a versenyt kizárják. Szerintem ez visszaélés a piaccal, és ezt szankcionálni kell. Egy másik nyilvánvaló visszaélés a piaccal, amikor kihasználják a kapacitás csökkenésről szóló ismereteket, ha mondjuk valamilyen baleset történik, vagy csökken a kapacitás. Tavaly januárban néhány év alatt négyszeresére nőtt az energiafogyasztás, az energia ára 15-ről 60 euróra, és Gyakorlatilag jelentős kapacitásokat kellett másnap leállítani, és ez nyilván annak, azoknak volt előnyös, akik tudtak erről az információról előzetesen. Úgy ítélem meg, hogy az is fontos, hogy a bizottság figyelembe vegye a ö, nagykereskedelmi energiapiacok ö, alakulását, illetve a pénzügyi szolgáltatások és az energia ö, szolgáltatás alakulását. Úgyhogy a bizottságnak meg kellene tenni a szükséges módosításokat ezen a területen. Röviden az egyes módosításokra szeretnék rátérni felhívnám a figyelmüket egy olyan módosítóra, ahol a bizottságtól azt kérem, hogy minimál küszöböket állapítson meg, hogy az energetikai piacon ö, megfelelő intézkedéseket hozzon ö, ebből a szempontból. Azt hiszem, hogy szükség van erre a minimis küszöbértékre. Nos, az utolsó módosító indítványok az alkalmazandó szankciókra vonatkoznak, ha a rendelkezéseket nem tartják be, amelyek az elfogadott rendeletben szerepelnek. Itt van egy módosító indítványom, amelyet az abból az irányából merítettem, amelyről Pillanatnyilag az úgynevezett short selling témájában tárgyalunk, és arról van szó, hogy a szankcióknak tükrözniük kell a, a törvénysértés mélységét, és magasabbaknak kell lenniük, mint a potenciális profitnak, amire a törvénysértők esetleg szert tehetnek. Aztán szerintem fontos, hogy tudjuk, hogy az ügynökség milyen munkatársakkal és anyagi forrásokkal rendelkezik. A javaslat az, hogy legkésőbb 2011. január 15-ig mérjék fel, hogy milyen forrásokra van szükség anyagi vagy személyi szempontból, hogy a parlament és a tanács esetleg ezeket a forrásokat módosíthassa, a szükségleteknek megfelelően a 2019-es költségvetési eljárás során. Köszönöm, elnök asszony, és még egyszer elmondom, állok a kollégák rendelkezésére, főleg az árnyék jelentéskészítőkre gondolok itt, hogy olyan szavazást tudjunk előkészíteni együttesen, ami szerintem nem lesz nagyon nehéz, sőt, eléggé könnyű lesz, mert az adott szakbizottságban a nagy politikai körvonalak terén sikerült konszenzusra jutnunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Rövid sztorival kezdem, aztán lesz három általános megjegyzésem és néhány konkrét gondolatom a módosítókkal kapcsolatban. A sztori nemrég beszélgettem az egyik nagy európai nagy gázszolgáltató em- emberével, akinek aggályai voltak ezzel a szabályozással. Aggája, aggáját a következőképpen fogalmazta meg. Te jó ég! Az egyik platformunk ö, offline lekapcsolódik a rendszerről. Ez esetben a spot piacon kell gázt vásároljunk? Hogyha rájönnek a kereskedők, akkor felnyomják az árakat, és, és nem tudjuk lefedezni, hegyzselni a műveleteinket. Ugyanek az érvnek a másik oldala persze, hogy ki mondana meg, hogy egy vállalat, aki, aki offline megy, miért ne 100 egység helyett 120-at venne, és ezáltal egy előze, előre tervezett profittal bírna. Más szakmában ezt insider trainingnek hívják, és tiltják. Tehát ezért egyetetek az előadóval, hogy e, ez szabályozni szükséges. Három általános megjegyzés. Szerintem azt kell látnunk, hogy a cél, hogy a nyílt versenyt a nagykereskedelmi energiapiacon a végfelhasználók érdekében erősítsük. Tehát az insider trading, tradinget egyre kevésbé tegyük lehetővé, és ezáltal tudjuk a lehető legstabilabbá tenni az árakat, végső soron az európai végfelhasználók, az állampolgárok érdekében. Másodszorban ennek a szabályozásnak van erre ö, lehetőség, erről majd vitázunk is, de szerintem el kéne gondolkozni a felől, hogyan lehet a, a büntetéseket tagállamok között harmonizálni, hogy ne álljon ez a helyzet, hogy egy tagállamban a szabályozó egyfajta körülményrendszer teremt, a másik meg másikat. Tehát egy egységes módszertanra van a szükség. A harmadik dolog, lehet, hogy implicite benne van a szövegben, de talán eh, ki kéne mondani, hogy a nagyobb átláthatósághoz az kell, hogy közzétett információ áll rendelkezés. Naponta 6-10 ezer trédre kerül sor, mindez elektronikusan történik, egy pilot tanulmány rámutatott, hogy ez így van. Miért ne lehetne ezt egy észre számára hozzáférhetővé tenni, hogy minden érdekelt fér fél megvizsgálhassa a számokat, és megmondhassa, hogy látható -e esetleg olyan rendszeresség a dologban, amelynek nem kedvező. Ez van az általános gondolataim sorra, most pedig kérdéseim vannak a módosítókkal kapcsolatban. Szerintem jó irányt vázol fel a jelentés, inkább itt megfogalmazásokról van szó. 2-es meg 21-es módosító említi, hogy a bizottságnak szabályozás előtt konzultálni kéne a, az érintettekkel. De az, nem értem azonban ezen belül, mit jelent a hatóság szó. Ötös módosító. Szerintem helyén való, valóban szükség van a nem európai szereplőkre, a Gazprom is ilyen például, mely Európán belül működik, ők is be kell tartsák az európai kereskedési szabályokat. Ez teljesen támogatható, sőt, 6, 8 és 14-es módosító. Nem tudom, milyen hozzáadott értéket tesznek a dologhoz hozzá, hiszen ugyanabban a mondatban említjük a baleseteket és a tervezett fenntartási, karbantartási műveleteket. Hát a, a baleset önmagában nem tervezett, míg a karbantartás művelet nyilvánvalóan tervezett. Tehát ha egy vállalat 6-9-12 hónaponként karbantart, minél előbb publikusá teszi ezt, annál kevésbé zavarja a piacokat. Tudjuk, hogy egyes ellátó bázis leválik a rendszerről júniusban, hát akkor nyilván a szabad piacon a, párok, a, a, piac, a piacok leregalják ezt, és a, az árak eléggé stabilik maradnak, ha ez a tájékozatás rendelkezésre áll. Miért kapcsoljuk a kettőt össze? A 13-as pedig utolsó kérdésem tárgya. Meg kell keressem. Ez a di, di minimis küszöb. Egyetértek ennek bevezetésével, ám ezt azért határozzuk meg, hogy az energiapiacokon befolyásolva méreteiknél fogva alkalmi szereplők mentesüljenek az adatszolgáltatási kötelezettség alól. Hát ez jól hangzik, de itt jogalkotásról van szó. Vagy konkrétan meg kell határoznunk, miről van szó, vagy másképp mondjuk ki ugyanezt. De az, hogy hát a méretüknél alkalmatlan szereplőnek nevezni valakit, hát ez eléggé problematikus. Tehát ez itt jogszabályokról van szó, nem, nem csak beszélgetünk a dolgokról. Ennyit mondtam volna, köszönöm. Dirk. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönöm a jelentéstevőnek. És azt hiszem, hogy támogatni tudom a megközelítését. Nagyon érdekes a bizottság kezdeményezése. Világos, hogy rengeteg munkát kell még elvégezni annak érdekében, hogy nyitottá váljon az európai energiapiac. Ez mindenki számára előnyös, aki érintett ezen a piacon. Nálunk is a az én is komoly viták folynak ezzel kapcsolatosan, és naponta tapasztaljuk, hogy nem kielégítő mértékű a verseny. A szereplők óriási érdekek, szereplőknek óriási érdeke fűződik a megfelelő ellátáshoz. Meg kell akadályozni a piac való visszaélést, el kell kerülni a káros hatásokat. A jelentéstevő az energia ügyi szakbizottságban, és Göbbels úr is említette ezt. Nagyon érdekes, hogy a, az emisszió kibocsátási kereskedelmi rendszerrel milyen a kapcsolat. Már most meg kell teremteni ezt a kapcsolatot, szerintem erről még további vitát kéne folytatni, és mi ezt igyekszünk majd támogatni. Szerintem valós kapcsolat van a két dolog között, és meg kell vizsgálnunk az üzemelési, üzemeltetési aspektusokat is. Ami pedig a de minimis rendelkezéseket illeti, ez nagyon fontos. Ezeket mindenféleképpen figyelembe kell venni, meg kell vizsgálni természetesen a megfogalmazás, de az elvel egyetértünk. És mint ahogy az előadó is említette, a szankciók terén is előre kell lépni. Meg kell határozni egyfajta küszöbb értéket, egy minimális küszöböt, ami alatt nem megengedhető. Mert egyébként a szereplők a szabályozói rendszertől függően fogják meg, kiválasztani a piacokat. Ahhoz, hogy az ügynökség megfelelően ellássa a feladatát, megfelelő forrásokat kell számára biztosítani. A parlamentnek ezt egyértelművé kell tenni a tárgyalások során. Megfelelő pénzügyi és személyzeti forrásokkal kell felruházni. A jelentéstételi kötelezettségek, követelmények a második energiacsomagban szerepelnek. És nagyon fontos, hogy elkerüljünk mindenféle átfedést, vagy el kell kerülni, hogy kettős vagy hármas jelentés készítés, jelentéstétel történjen. Ez üdvözlendő javaslat, és a parlament az Energia ügyi szakbizottság jelentéstevőjével közösen szerintem megfelelően ki tudja ezt dolgozni. Ezzel egyet értünk, és ezen kéne még egy picit finomítani. Remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel ezt el tudjuk végezni majd. Köszönöm. Okay, uh, thank no. Köszönöm. I've just got a couple... Köszönöm. Néhány szóban én is reflektálnék ezekre a kérdésekre már régebben is, mikor a bizottságok konzultáltam a piaci visszaélés irányelvről, akkor is elmondtam, úgy gondolom. Azt, amit ott elmondtam, azokat megszívlelték, így már a, a manipulációra vonatkozó kísérlet is hasonló súlyjal kerül vetülatba, mint maga a manipuláció. Tehát nem maradt ki azt hiszem semmi. A sok okos mondandóból én is azt gondolom, hogy az előadó által felvázolt irányvonal helyén való, és kapcsolódik más témákhoz is. Általában véve tehát egészen elégedett vagyok ezzel az anyaggal. Robert, zárószóként. Madame la Présidente. Igen, elnök asszony, nyilván egyetértek azzal, amit most mondott, és egyetértek Sterk kollégával is. Főleg abban, hogy szükség van-e arra, hogy ezt a szabályozást bevezessük a CO2 piacon. Én azért nem tettem meg itt, mert mi csak véleményezünk a jelentés kapcsán, és tudom, hogy a felelős jelentés készítő felveti ezt a problémát, és a felelős bizottságnak kell ezt lényegében megvitatni, és esetlegesen elfogadni azt a tényt, hogy a CO2 piac bekerüljön-e, avagy sem ebbe a dokumentumba. A vita azt mutatta, hogy a bizottság inkább a CO2 piacot a piaci visszaélések foglalkozó irányelv felállt dolgozásába, vagy a MIFID irányelv átdolgozásába szeretné bevenni. Hát minden esetre erre majd úgyis vissza kell térnünk annak idején, amikor majd ezeket felvizsgáljuk. Köszönöm szépen a pozitív megközelítést és a kérdéseket a kolléganőtől. Szeretnék röviden válaszolni. Úgy gondolom, hogy ezen a területen fontos, hogy a szabályzat végrehajtása ne legyen bürokratikus, a lehető legkevésbé legyen az. Ezért összeültem a felelős bizottság előadójával, Ceci Makakis úrral, és az európai szabályozóval, az ASZER-rel együtt már kísérleti projektet készítettek az energiakereskedelmi jelentésről. Ez a kísérleti projekt rámutatott arra, hogy megvalósítható mindez, és főleg arra is, hogy ha az energiapiacok betartják a szabályokat, akkor ezeket az adatokat nagyon egyszerűen és nagyon kis költséggel meg lehet szerezni ugye senkit nem terhelne semmi többletköltség, főleg nem a fogyasztót. Ami a szoftvert illeti, lehet látni, hogy a piaci rendellenességeket nagyon hatékonyan lehet felderíteni ennek segítségével, itt lehet lesz látni. Például az idén januári műveletek esetében egy piaci szereplő az elektromos áram piacon szállított, pedig tudta nagyon jól, hogy másnap egy termelői csoport leállítja a termelést. És így kihasználhatta a, ezt az információt. Nos, itt szeretnék áttérni Karinsz kollega kérdésére ami a 14-es és néhány másik módosítendítványt illeti. Én ugyanabba a kalapba helyezem, ha fogalmazhatok így, a balesetek vagy karbantartási műveletek következtében előállott kapacitás csökkenést. Hát nem tudom, van-e a jobb javaslata a megfogalmazást illetően, de szerintem nagyon fontos, hogy főleg a nagy termelőket kötelezzük arra, hogy vallják be, hogy voltak balesetek, vagy hogy lesznek karbantartási műveletek, mert ennek nyilván lesz befolyása az ára. Ha egy kisebb baleset tehát nem jeleznek, például, <laughs> ugye akkor a fukushimai baleset azonnal a sajtóban van, de hogyha kisebb kaliberű balesetek következnek be, és annak is van hatása akár az energiaárakra, az energiaár szállításra, vagy az gáz áram árakra, de ez a, a piacokat máshol esetleg nem föltétlenül befolyásolja. Úgyhogy ezért szeretnénk teljes átláthatóságot, mind a karbantartási műveletekről, mind az esetlegesen bekövetkezett balesetekről. Úgyhogy állok a kollega rendelkezésére, hogy esetleg jobb megfogalmazást találjunk, ha az enyém nem felel meg. Ami a minimis szabály, a de minimis küszöbértékeket illeti, módosító indítványomat a hetes cikkhez kapcsoltam, ahol a bizottság azt javasolja, hogy a bizottság delegált aktusokat fogadjon el, és a de minimis küszöbértéket ezen aktusokon keresztül kell érvényesíteni. Hát én ezt nem tudom megállapítani, hogy mi a szükséges küszöbérték, de Stex kollégával együtt úgy gondoljuk, hogy meg kell állapítani egy de minimis küszöbértéket, ami tényleg a kis ö, szereplőket ö, mentesíti az adatszolgáltatási kötelezettség alól, nem azokra gondoltunk, mint a Gazprom és a többiekre. Mert hát ők nyilván mindig előnyt élveznek a piacon. Hát azt hiszem, sikerült minden kérdése válaszolnom, de továbbra is állok a kollégák rendelkezésére, hogy jó jogalkotási munkát végezünk, és gyorsan kell haladnunk, mert az ipari szakbizottság már megállapította a határidejeit, és hát közeleg a szavazás. Köszönöm. Thank you very much. I'll just read out. Köszönöm. Felolvasom akkor a menetrendet. Módosítók benyújtásának határideje április 18, délután 3 óra. Később nem lehet. Ugyanazon napon kell, mint az ITRE menetrendje meghatározza. Az utazás miatt 3 óra és nem dél. Aztán május 9-én lesz a szavazás, mert az illetékes szakbizottságban május 26-án szavaznak, és a június második plenárison kerül aztán terítékre. Nem sok időnk van tehát, a módosítókra gyorsan kell dolgozni. Ezzel zárom a mai ülést. Köszönöm a tolmácsok munkáját is.